Good afternoon, um, Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak, akik még nem ültek le, üzenem, hogy kérem tegyék meg mi hamarabb. Beszéltünk arról már, hogy uh, a mai napunk mennyire sűrű lesz, lesz egy meghallgatásunk, nagyon sok uh, igen jó előadóval, színvonalas előadásokkal. Már most az elején elmondanám, hogy először a raportőröknek adom meg a szót majd, azután pedig következnek a szakértőink, nagyon sokan fognak felszólalni, és azután pedig, hogyha bárki szeretne, kérdéseket tehet fel. valójában mind a két jelentéstevő explicite kérte, hogy a lehető legtöbben szólhassanak hozzá, és ezért ezt így szerveztük a mai napon, tehát ez most számunkra fontosabb, mint a vita maga, de azért, hogyha marad idő, akkor lesznek, lesz kérdésekre is lehetőség. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani, és Kezdetként megadnám a szót az IMCO jelentéstevőjének mind a két javaslatról, Stefanek és Danti uraknak. Stefanek úr nincs itt, mert éppen most repül ide Brüsszelbe, de azért majd talán az ülésünk végére itt lesz. Úgyhogy most megadom a szót Nikola Dantinak. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni ezt a mai lehetőséget, és azt, hogy milyen fontos, jó jogalkotási javaslatról van itt szó. Ezen keresztül talán ebben a stratégiai szektorban is naprakészé tudjuk tenni a helyzetet. A 2018 márciusi állás vagy állapot a RAPEX termékekről bemutatja azt, hogy mennyire sok veszélyes és nem konform helyzet van. Nagyjából 2000 bejelentés érkezik évente, és 50 minden áldott héten. Nos, ennek hatál, hatalmas hatása lehet a mindennapi életünkre, hiszen mindennapi használati tárgyakról van szó, akár gyermek, játszó, játékszerek, élelmiszerek, ruhák, és így tovább. Ezért nagyon fontos az, hogy a belső piacon forgalmazott termékek valóban biztonságosak lehessenek, mert így a fogyasztók, állampolgárok számára tudunk olyan helyzetet biztosítani, amely a legpozitívabb, és a korrekt cégeknek is ez az érdeke. Itt nagyon komplex láncolatokról van szó, az e-kereskedelmen keresztül azonban egyre nehezebb biztosítani a normákhoz való ragaszkodást, illetve a jogszabályi hátteret. A korábbi csomag, amely piaci felügyelettel, illetve termékbiztonsággal foglalkozott, sajnos nem jól működik most már. Rengeteg botrány volt az elmúlt évek során, és ennek az lett az eredménye, hogy az emberek már nem bíznak a termékekben, és a versenyt is rossz irányba befolyásolta mindez. Éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy megérkezett ez a javaslatcsomag. A jogharmonizáció uniós szintű megalkotásáról. Nagyon fontos a nemzeti hatóságok közötti a szorosabb együttműködés, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti együttműködés is. A legfontosabb az ellenőrzés és a nyomonkövetés, ehhez pedig több pénzre van szükség, és egy olyan ellenőrzési rendszert kell kidolgozni, amely az Európai Unió külső és belső határain valós ellenőrzéseket biztosít. Emellett pedig egy lineáris, teljesen világos jogrendre van szükség, ahol a bürokrácia nem akadályozza a helyzetet, hanem ezzel ellenkezőleg inkább javít, javítja a biztonságot és a nem konform helyzetek kikerülését szorgalmazza. Ebben a javaslatban nagyon jó javaslatokat olvashatunk, a mm, különböző adatcsere tekintetében, de általában az ellenőrzési rendszerek és a nemzeti hatóságok megerősítése terén is. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy még lehet ezt a csomagot tovább javítani, tovább erősíteni, hogy egy ténylegesen hatékony eszközt tudjunk adni az emberek kezébe, és ezzel biztosítani tudjuk a megfelelő termékminőséget. Nagyon sűrű a rendünk, egy kicsit talán későn érkezett meg ez a javaslat, de igen ambiciózus. Az ütemtervünk Stefanec úrral együtt azt gondolom, hogy azért ha rövid időnk is lesz, de mégiscsak megpróbálunk majd gyümölcsöző munkát letenni az asztalra, mert szeretnénk, hogyha még a jogalkotási ciklus vége előtt meg tudnánk egyezni ebben. Én szerintem a mai találkozónk mindenképpen hozzájárul majd ahhoz, hogy világosabban lássunk ebben az egész kérdéskörben, és azt gondolom, hogy a többi jelentéstevővel és árnyék jelentéstevővel is minél gyorsabban megállapodásra törekszünk. Köszönöm szépen, Nikola, és most pedig szeretném megadni a szót Joaquim Núñez de Almeirának, aki az Európai Bizottságtól érkezett, és a belső piaci rendeletek implementációja a DigiGrow részéről érkezett. Jó napot kívánok! Először is szeretnék utalni arra, hogy mennyire jó az együttműködés a parlamenttel, főként a két jelentéstevővel, és voltak olyan találkozóink, amelyek mindenképpen azt bizonyítják, hogy jó lesz az együttműködés. Röviden szeretném bemutatni a helyzetet, hiszen főként azért gyűltünk ma össze, hogy meghallgassuk a szakértőket, A belső piac nagy lehetőségeket kínál az európai vállalkozások számára, és az európai fogyasztók számára nagyobb kínálatot és alacsonyabb árakat szeretnénk elérni, de nem mindig működik úgy, ahogyan ilyen szeretnénk, vagy ahogy kellene működjön. Úgy gondolom, hogy ez igaz mind a harmonizált területekre, ahol az európai rendeletek irányadóak, és a nem harmonizált területekre is, ahol viszont a kölcsönös elismerés elve kellene érvényesüljön. Ugyanakkor a problémák egészen különbözőek a két szektorban. Ezért két külön javaslattal álltunk elő a termékek csomagban. A harmonizált terület fedi le az európai termékek érték arányosan 80%-át. Itt a legnagyobb probléma a minőségi nem megfelelés, tehát itt nagyjából 20 és 60% közé tehető a nem megfelelési ráták esete az ellenőrzések alkalmával. Ez nem azt jelenti, hogy minden Európai Unióban forgalmazott termék 20 kötője 60%-a ne lenne megfelelő, nem, az ellenőrzéseken ennyi a hiba százalék. Még ha nem is tudjuk azt, hogy pontosan hogyan néz ki a piaci helyzet, de azért akkor is úgy gondoljuk, hogy ez az arány túl magas. Mert a biztonságból nem adhatunk, és a környezetvédelmi céljainkból sem adhatjuk alá. A nem harmonizált területek nagyjából 20%-át teszik ki értékarányosan az európai kereskedelmi forgalomnak, de ennek a potenciáját azért nem szabad alul értékelnünk, hiszen továbbra is az Európai Uniós forgalom 20%-áról beszélünk. Nos, ott, ahol európai harmonizált követelmények vannak, ott 55 a az exportnak felel meg nagyjából a belső fogyasztásnak. A nem harmonizált területen ez csak 35 os ez az arány. Tehát 20%-kal alacsonyabb az export-import, tehát a kereskedelmi forgalom a nem harmonizált területeken, ami azt mutatja, hogy azért ez a kölcsönös elismerési alapelv, ez még nem megfelelőképpen kihasznált terület. Azok a termékek, amelyeket bizonyos tagállamokban szabályosan forgalomba hozhatnak, sokszor más tagállamokban betiltott termékeknek számítanak különböző tanulmányokból kiderült az, hogy amennyiben le tudnánk bontani a kereskedelmi akadályokat, az több mint 100 milliárd eurót eredményezne éves szinten kereskedelmi forgalomban. Tehát óriási a gazdasági potenciál. A gazdasági szereplők és a nemzeti hatóságok közötti eh, együttműködés, a kölcsönös eh, elismerésre vonatkozó megállapodások eh, révén valósítható meg. Tehát itt egy párbeszédre van szó, a nemzeti hatóságokkal kell ezt a párbeszédet meg a, létrehozni. Fontos a vállalkozásbarát probléma megoldás, ilyen például a Solvit Network, illetve az Európai Bizottság jogrendezési, vagy vitarendezési mechanizmusai, de nagyon sok probléma van ezen a területen. Ami a újfajta piaci eszközöket illeti, a piaci ellenőrzés tekintetében, azt láthatjuk, hogy online és a nem online, tehát a hagyományos kereskedelemben akkor működik egyaránt jól a rendszer, hogyha az együttműködés az Európai Unió szerte működőképes. Ezért rendkívül fontos az, hogy a javaslatban szerepel az egy kölcsönös elismerés elve, amely a gyakorlatban is működőképessé teszi a rendszert. Ezért gondoltuk azt, hogy ebből kell kiindulnunk, és bármilyen gondolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy tovább javítsuk ezt a képet, rendkívül fontos számunkra. Várjuk ezeket a javaslatokat, és természetesen Dánti és Stefanec úrrakkal nagyon várjuk az együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönöm, és ezzel következik az első panel beszélgetés tagállami tapasztalatok, tagállami hatóságok tapasztalatai. Itt három panelistát várunk. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy mindenkinek négy percet tudunk biztosítani a felszólalásához, és most először megadnám a szót Lárer úrnak, aki a standardizáció termék megfelelés kérdéseivel foglalkozik Franciaországban. Lári úr, öné a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Én kezdem tehát a sort. Franciaországban a termékek szabad áramlása rendkívül fontos Európa szerte és Franciaország számára is. Úgy gondoljuk, hogy elég nagy összegeket fordítunk az ellenőrzésekre, és ennek ellenére sajnos azt láthatjuk, hogy a termékek nem megfelelése az európai jogszabályoknak azért elég magas arányt képvisel, tehát ezen azért van mit javítani. Ez kettős problémát is jelent, ez a nem konformitás az uniós piacon. Egyrészt arról van szó, hogy a gazdasági szereplők bevetett bizalom csökken. Itt a jó gazdasági szereplőkre gondolok, azokkal szemben az ő verseny előnyük is csökken, akik viszont nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. Ugyanakkor pedig az Európai Unió által védett szempontok, a biztonság és az egészségvédelem szempontjai kell, hogy érvényesüljenek a fogyasztók számára. Franciaországban három gondolat köré próbáltuk oda összegyűjteni ezeket a az ajánlásokat először is a megfelelőbb szabálykövetés, másodszorban a jobb együttműködés a különböző piaci felügyeleti szervek között az Európai Unió tagállamai különböző tagállamai között, és másrészt pedig intenzifikálni kell a határokon az ellenőrzéseket, mert azért ez mégiscsak egy olyan terület, amely továbbra is elég gyenge lábakon áll az Európai Unióban. Ezt a harmadik pontot szeretném most ki fejteni, mert a francia hatóságok nézetei szerint ez a legproblémásabb terület. Hogyan kívánjuk növelni a piaci felügyeletet a határvidékeken? Egyrészt az egész unió területére kiterjesztve növelni kell a védelmi szintet, másrészt pedig a szankciókat növelni kell azon piaci szereplőkkel szemben, akik nem tartják be a szabályokat, és ehhez pedig pénzre van szükség, tehát forrásokra, hogy valóban ellenőrzéseket lehessen végezni hatékonyan a különböző laboratóriumokban. Mindez kéz a kézben kell, hogy haladjon az összes Európai Uniós tagállamban, tehát ezeket a szankciórendszereket, forrásrendszereket harmonizálni kellene, hogy ne az legyen, hogy aztán majd port hopping történik, tehát a harmadik országokból érkező import termékek majd megkeresik az uniónak a leggyengébb láncszemeit, és azokon a kikötőkön vagy belépési pontokon juttatják be a silány minőségi termékeiket. Mi nagyon sajnáljuk azt, hogy csak a harmonizált termékekre vonatkozik mindez, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy a jogszabály azért nagyon jó, és mindenképpen előrelépésként tekinthető. Eleve az, hogy van, másrészt az, hogy a hatásköröket a hatóságok számára növeli, és lefedi a gazdasági szereplőkkel szembeni eljárások költségeit, és ezen kívül pedig az uniós tesztrendszer kidolgozását szorgalmazza, hiszen nagyon sok tagállamban egyszerűen nincsenek meg az anyagi feltételei ezeknek a laboratóriumi vizsgálatoknak. Hol vannak még olyan területek, ahol lehetne tovább menni? Egyrészt ugye azt mondjuk, hogy a hat országból importált termékek esetében kell mindig egy referencia személy, aki a minőségbiztonsításért felel, vagy hát a, a minőségi szempontokért. Nos, hát az jó, hogy az elkereskedelem ilyen szempontból ugyanígy tekintenek rá is, hanem viszont ezen tovább kellene még menni, hogy az összes termékre vonatkoztatva ezt meg lehessen tenni. Ezen kívül pedig nem szabad, hogy az administratív terheket túlságosan növeljük, és oda kell figyelni arra is, hogy a PPT megoldásokat hogyan képzeljük el. Nagyon fontos az, hogy a piaci tehát a termékvizsgálatok azok mondjuk függetlenek maradjanak. Franciaországban az kölcsönös elismerés elvét alapvetően támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy egyébként a belső piac is eléggé érett már ehhez, de azért van még, amin javíthatunk. Még akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy a lehetőségeket ki lehetne jobban is használni, főként a Solvit rendszerre gondolok. Köszönöm szépen, és most megadnám a szót Jónás Vesztelnek, aki belső piaci attasé a svéd EU delegáción. Öné a szó. Thank you. Köszönöm. Mindenkit köszönteni szeretnék. Először is köszönetet szeretnék mondani az Intának, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. Röviden szól: a 764 és a 765-ös rendeleteket, illetve hogy mi vonatkozik ezekre a bizottsági új javaslatban. Ami a jelenlegi rendeletet illeti, elkerülhetetlen az, hogy meg, megemlítsük Mindezt nagyon nehéz megérteni. Még azok számára is, akik rendszeresen foglalkoznak fel napi szinten, szinte e, e, lehetetlen ennek megértése egy újonnan kinevezett eh, piaci felügyelő tiszt számára. A bizottság egyértelmű javulást ért el az új javaslatban, sokkal könnyebb megérteni a folyamaton, és a rendelet folyamata követhető, olvasható, másik kérdés a jelenlegi rendeletben a hatály kérdése. Nem egyetemen világos sem a közhatóságok, sem pedig a cégek számára. És nagyon nehéz megérteni a kapcsolat a horizontális EU-s jogalkotása, például az általános termékbiztonsági irányelve, vagy az élelmiszer irányelve. Hm, nagyon fontos ágazat specifikus jogalkotást kialakítani, ahol a harmonizáció kérdése nem teljesen világos. Mindegy, hogy részleges, hogy teljes harmonizációról legyen szó. Ez hát nagyon fontos a bizottság javaslatot ez irányban javítani. E, java tapasztalataink nem optimálisak a 764-es rendelettel kapcsolatban. A jelenlegi piaci felügyeleti rendeletet, illetően pozitívabban szokok, tudok már nyilatkozni, ami az általános működőképességet illeti. Úgy érezzük, hogy ez egy kiegyenlített rendelet, könnyen értelmezhető, <clears throat> Természetesen lehet még rajta javítani, különösen amikor a hatóságok közötti együttműködésről van szó. ezek a javítások a célzott inkluzióra vonatkoznak, és nincs szükség a rendetelés átalakítására nem éppen optimális aspektusok közül hármat ragadnék ki. Az első a közös piacfelügyeleti tevékenységek. Mindenki egyetért azzal, hogy a határokon átnyúló felügyeleti tevékenységeknél a bizottság megfelelő finanszírozást biztosított, de eddig ezek az alapok a nagyon nagy bürokráciai terhekkel jártak együtt, éppen ezért nem lehetett őket felhasználni. Második megjegyzésem az együttműködés a piacvegyeti hatóság és a vállalhatóság között. Az együttműködés a különböző vállalhatóságok között, a különböző tagországokban nagyon fontos. Tanzsi ezzel foglalkozott. Mind a két kapcsolat nagyon fontos annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy ne feleljenek meg a szabályoknak, például harmadik országokban. Harmadik megjegyzés az ATKO csoportok. Ezek adminisztratív együttműködési csoportok, ahol bizonyos ágazatok specifikumaira tekintetet lehet lenni, ahhoz, hogy általános egységes legyen a megvalósítás az egész EU-ban. A piacfelügyelet mechanizmusa a témától függően más és más lehet, éppen ezért mi úgy érezzük, hogy nagyon fontos ezeket a csoportokat formalizálni és megerősíteni. Végül pedig a jelenlegi keretek kapcsolatos tapasztalataink pozitívak, viszont van egy másik terület, ahol nem látjuk azt, hogy szükségesek volnának Európai Uniós intézkedések. A 14-es cégben a bizottság megfogalmaz egy kötelezettséget a tagországok számára minimális kompetenciákkal a tegyőhatóságok részéről. Úgy érezzük, hogy vannak um, ellentmondásos kérdések. A profit visszafizetése, a weboldalak lezárása marginális hozzáadott értéket biztosít, viszont a tagországi kompetenciákba ez részletesen beavatkozik. Tudom, hogy lejárt az időm, de szívesen eh, beszélek a kérdésre bárkivel, akit ez érdekel a svéd parlament véleményt készít ezek a kérdésekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ilyen Havlik úr a következő, aki az európai ügyek belső piac cseh parlamentben az értékes szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, hogy részt vehetek eh, ezen a fontos vitán. Egy személyes megjegyzéssel kezdem az EU egyik új eh, tagjának képviseletében, ami az EU-s keretet illeti, és hogy robusztus a fogyasztóvédelmi keret a mi eh, országunkban. Mi a svéd kollégákat illeti, ő két percet megtakarított nekem, hiszen nagyon sok mindent csak ismételni tudok azon elemek közül, amiket ő már említett, néhány megjegyzésem volna. Az első a kölcsönös elismerés, volt néhány olyan eset, ahol hiányosságok mutatkoztak bizonyos tagországokkal együttműködésben, például szétesítése, notifikációs eljárásban. Tehát itt fontos a javítás, illetve ami a cselekvési tervben szerepel, ezzel kapcsolatban is. A itt megerősítése, a szolvit nem tud mindent megoldani, de bizonyos részeket igen, de úgy érezzük, hogy a szolvitot megerősítették, és a szolvit esetek eh, közötti kapcsolat, akkor ez segíthet, ami a kölcsönös elismerés nyilatkozatot illeti, úgy érezzük, hogy ez megfelelően megvalósított, akkor eh, ez javíthat eh, az akadályokon. És még néhány megjegyzés a piaci felügyelet eh, megerősítésével, megvalósítással kapcsolatban, csak ezt a sajnosakban az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon fontos, hogy az összes ellenőrzési hatóság nemzeti szinten együttműködjön eh, egymás, egy kulcsfontosságú, és ugyanez igaz az EU-s szint együttműködése is. Csehországban a piacfelügyeletünk kockázatelemzésre támaszkodik munkájában, és az olyan helyzet, mint a kölcsönös elismeréssel. A felügyeletben azt látjuk, hogy sem az ügyfelek, sem a vállalkozások nincsenek tudatában ennek a problémának, sem EU szinten, sem nemzeti szinten. És az utolsó megjegyzésem, remélhetőleg ez a csomag pozitív fejlődést eredményez. Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy fontos, hogy elkerüljük a jogbizonytalanság kialakulását, Szívesen együttműködünk a bizottsággal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig lezárjuk az első panelt, áttérünk a második részre. valamely másik a jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismerése, az első hozzászóló, Krisztin van Kasszeren, aki tanácsadó a kereskedelmi könnyítés témájában az Antwerpeni kikötőben. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a kikötők véleményét. Készítettem egy előadást, mindjárt kivetítjük. Először is szeretnék képet festeni arról, hogy mik is a kikötők. Nem csak olyan boldogról szó, ahol áruk lépnek be az Európai Unióba, tehát különböző szereplők léteznek, a magáncégek, ők azok, akik kezelik az árut, vagy előállítják, vannak állami ellenőrző hatóságok, például a vámhatóságok, az élelmiszerbiztonsági hatóság, és vannak a kikötői hatóságok, és mindjárt itt jön az előadásom. Tehát itt van a kikötői hatóság, és hogyha ki akarjuk deríteni ezt, hogy ki mit tesz, az áruk, amelyek belépnek um, az Európai Unióba, itt um, a cégeknek kell együttműködniük a szellemi állami ellenőrző hatóságokkal. Hát mi magáncégek számára koncepciókat alakítunk ki, viszont mindennapos tevékenységben nem kapcsolódtunk bele, nem tárolunk árukat, nem kezeljük a terminálokat. Megpróbáljuk könnyíteni, amennyire csak lehet a kereskedelmen. Saját szerepünket abban látjuk, hogy kaput nyitunk az európai piac felé stratégiai kapu vagyunk. Természetesen szeretnénk azt, hogy a magáncégek nagyon hatékony módon tudnak együttműködni, amelyek megbízhatóak, előreláthatóak, legitimek, a szervezet határokon átnyúló illegális kereskedelem kérdése is felmerül, és mi szeretnénk azt, hogyha a vám hatóságok ellenőrizhetnék az importált árukat, amennyire csak tudják. Számunkra a kihívás, mint kikötőhatóság számára, illetve a cégek, mint a vámhatóság számára is számos kihívás merül fel. Mi megpróbáljuk a biztonságot maximalizálni, nem szeretnénk kapuja lenni a veszélyes áruknak, az illegális áruknak, viszont ezzel egyidejűleg értsük a vállalkozások igényeit, a kereskedelmi igényeit, és szeretnénk minimalizálni a kereskedelemre kifejtett hatást, mégpedig azzal, hogy ezeket az árukat ellenőrizzük, amelyek belépnek az Európai Unió terület, területére. Hogyan gondolkodunk és hogyan közelíthetik meg önök ezt a kihívást? Én hiszek abban, hogy nagyon fontosak a partnerségek, egymást meg kell hallgatni, látni kell azt, hogy kinek mi a területe, a cégeknek kell látniuk kell, az értenünk, hogy mit tesz a vámhatóságnak, a hatóságnak pedig értenie kell azt, hogy a jogalkotás hogyan működik, a korábbi partnerségek, amelyek sikeresek lehetnek. És ezen kívül látjuk azt is, hogy nagyon egyértelmű európai jogi keretre van szükségünk, egyenlő feltételeket kell teremteni a tagországok számára és látjuk azt, hogy amikor illegális kereskedelem történik, akkor um, szofisztikált logisztikai változások is keresztül mennek, és megpróbálják megtalálni a leggyengébb beléptetési pontot. Hogyha megfelelő ellátási láncokat indítjuk el, a legtöbb cég nem tudja azt, hogy biztos saját megfelelési programjaik vannak. Ha ezeket a partnereket beazonosítjuk az ellátási láncból, és arra ösztökéljük őket, hogy barátok legyenek, akkor sokkal több idő marad a bizonytalan forrásokban. És végül pedig fontos a hasznos kommunikáció, az információcsere, mikor a teljes ellátási láncban Tudjuk azt, hogy nagyon sok információ, amelyek szükségesek a hatóságok számára, hozzáférhetőek, viszont az a helyzet, hogy vagy nem jó időben, vagy nem jó helyen érhetek ezek, elérhetőek ezek elé. 2018-ban az automatizáció, az információ csere az egyik legfontosabb fontosságú pontok, annak érdekében az illegális kereskedelemmel ellen küzdeni tudjunk, amit nem szeretnénk az európai piacon. Köszönöm. And then our next Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Giovanni Kessler, az Olaszországi Vámügynökség igazgatója önél szó. Köszönöm, elnök asszony. Olaszul fogok beszélni. Szeretném megköszönni a parlamentnek a meghívást. És a azt is köszönöm, hogy felkértek, hogy a saját tapasztalatunkról számoljunk be. Először is a vám, a ügynökség, nem csak az olasz ügynökség, általában a vám szerepe, a vám, mint a áru biztonság garantálása, harmadik országból érkező árukról van szó. A vám az a hely, amely az első erőd és a legerősebb erőd, amely garantálni tudja az Európába érkező áruk biztonságát. A vámhivatalok a határokon találhatók, és a hagyományos feladatuk az, hogy ellenőrizzék a beérkező árut, az import árut. Alapvetően vámfizetési célra, de már egyre inkább a vám szerepe átalakul, és a termék biztonságot is kell, hogy ellenőrizzük, tehát a termékek gyártási és egészségügyi szempontok biztonságát kell, hogy ellenőrizzük. A termékek tehát nem csak a dokumentumoknak kell megfelelniük, nem csak a vámot kell kiszabnunk, hanem azt is ellenőriznünk kell, hogy a mm, EU-s előírásoknak megfelelnek -e ezek az áruk. Itt bemutatunk néhány adatot az olasz vámhatóság munkájáról, termékellenőrzés. Itt látszik, hogy az évek során egyre fontosabb a vám hatóság szerepe, egyre nagyobb a munkamennyiség, amit elvégzünk konkrétan a termékbiztonság területén. Milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, és hogyan lehetne javítani a munkánkat. Az eszközök azok a tipikus vám hatósági eszközök, kockázati profilt alkalmazunk. A kockázati profil különféle változók alapján számítandó, exportőr, importőr, termék származása, vámnál bejelentett érték, a termék típusa. Így a vámhatóságoknak hatalmas mennyiségű adat áll rendelkezésére. A világon semmilyen más ügynökségnek nem áll rendelkezésre ilyen hatalmas méretű kereskedelmi adatbázis. Ezt a nagy mennyiségű adatot használva az elemzőink kialakítják a szofisztikált kockázati profilt, azt is mondhatnám, hogy hatékony módon, és az egyik legfontosabb szempont a profi kialakításakor a termék biztonság. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez elég jól működik. A másik kérdés a nem megfelelő termékek. Itt azt látjuk, hogy a értesítések 29%-a és a nem megfelelőségek 29%-a játékokhoz kapcsolódik. Hogyan működik? Jól működik, legalábbis az olasz tapasztalat az, hogy a felügyelő hatósággal együttműködve jól működik a rendszer. Természetesen a vámhatóság áll a alon. Hol lehetne javítani a munkánkat? Nagyon sok területen valaki már említette előttem, hogy mindenki, az importőrök a leggyengébb láncszemet keresik. Vagy fogalmazunk úgy, azt a helyet keresik meg, ahol könnyebb behozni az árut, vagy ahol kevesebb az ellenőrzés. És tudjuk, hogy egy vámhatárunk van, de 28 vám őrünk van, vagy nem sokára 27, Mindenesetre sok. Mindenki saját kockázatelemzési rendszert követ, mindenki saját adatokat használ föl, mindenki a saját előírásai szerint teljesít, és el kell, hogy mondjam, hogy a 28 határőr rendkívül eltérő módszereket alkalmaz, nagyon eltérő a kockázati profil felállítás is. Olaszországban van egy nagy játék multinacionális cég, amely az ellenőrzéseinket követően 50%-os mértékben ellenőrizzük most az importjátékokat, és ez a multinacionális cég úgy döntött, hogy átmegy egy másik Európai Uniós országba, mert ott nem olyan kemény az ellenőrzés. Amíg a dolgok így működnek, amíg 29 vagy 28 adatbázist használunk, 28 kockázatelemzést, 28 különféle módon teljesítjük a feladatunkat, akkor az egyes országok erőfeszítései feleslegesek, sőt, inkább károsak. Úgyhogy ha már itt ülök az Európai Parlamentben, ezért hadd forduljak önökhöz egy felhívással. Úgy gondolom, főleg e tekintetben, de más szempontból is egy federális európai vámhatóságot kellene felállítani. Ez valóban megváltoztatná a helyzetet, többek közt az import termékek biztonsága szempontjából is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnézést, megvártam a tolmácsolás végét. Köszönöm szépen a prezentációt. Ezzel lezárjuk a második panelt. Így a harmadik panelre át tudunk térni. az új vitarendezési eljárásról beszélünk, ez a panel témája, beleértve a Solvit hálózat használatát is. Ánoska Jánszensz az egyik panelistánk, aki csoportvezető a Szolvitnál az Európai Bizottság keretein belül. Öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutassam a Szolvitot és az új eljárást. A prezentációt közösen készítettük el, remélem, hogy 8 percet tudunk kapni. Aki nem tudná a röviden. A Szolvit a munkát 2002-ben kezdte, és 16 év telt el azóta. Körülbelül 15 ezer esetet oldottunk meg magánemberek és vállalkozások számára. Összesen 17 ezer panaszt fogadtunk be itt a működésünk első éveiben a nemzeti adminisztrációkkal is együttműködésünk, hálózatban működünk, tehát a probléma megoldás, a vita megoldás az nemzeti hatóságokkal közösen történik. A bizottság támogatja a hálózat működését, képzést, workshopokat, adatbázisokat ta- szervezünk, tanácsot adunk, stb. Ahogy láthatják, szorosan együttműködünk a nemzeti szolvit központokkal. Az egyedüli, vagy egyedül álló tulajdonsága a szolvitnak, ami a kisvállalkozások számára nagyon fontos, hogy másik tagállam nemzeti adminisztrációjához hozzá tudunk férni. A másik, hogy mindig két szolvit központ dolgozik együtt, tehát itt az ellenőrzés kiegyensúlyozott. A harmadik elem, hogy van egy adatbázisunk, tehát az ügy minden egyes lépését regisztráljuk az adatbázisba. Úgyhogy pontosan lehet tudni, hogy a többi szolvit központ hol áll az adott ügyjel. És végül, de nem utolsó sorban, mindez ingyenes. És most átadnám a szót a belga szolvit központ képviselőjének. Köszönöm. Röviden elmondom, hogy egy szolvit ügye hogyan foglalkozunk a gyakorlatban hogyha egy vállalkozásnak van egy probléma, úgy dönt, fölveszi a kapcsolatot a Solvittal. Nagyon könnyen az online adatbázisunkhoz hozzáfér, mellékleteket is fel tudnak tölteni, le tudják írni az esetet, tudják mellékelni a hatóságokkal lefolytatott levelezést is. A Solvit Home Center, az a tagállami Solvit központ, a panaszok oda kerülnek elsősorban, tehát ez általában a, a származási ország, vagy a mm, telephely szerinti ország a vállalkozásnak. Egy hónapon belül az összes dokumentum beérkezését követően megvizsgálja a Nemzeti Szolvit Központ az ügyet, fölveszik a kapcsolatot nemzeti szakértőkkel, vagy pedig a Europe Network-kel veszik fel a kapcsolatot, erről majd később fogok beszélni hogyha nem a szolvitot érinti az eset, vagyis nem EU jogról van szó, vagy nem egy hatóság elleni, vagy hatóság kapcsolatos vitáról van szó, ilyen esetben, amilyen gyorsan lehet, felveszik a kapcsolatot más intézményekkel. De a legtöbb esetben a panasz valóban a szolvit kompetenciájába tartozik. Ekkor mi a központhoz továbbítjuk az ügyet az adatbázisunkon keresztül, pontos ügyleírással, elemzéssel, és azt is leírjuk, hogy véleményünk szerint milyen megoldást lehetne találni az esetre. A központ és a Nemzeti Központ áll kapcsolatban az ügy megoldása területén. Miután befogadtuk az ügyet, a Solvit Lead Centernek 70 napja van, hogy gyakorlati megoldást találjon, vagy hogy megmagyarázza, hogy a tagállam nem teljesíti az EU jogszabályokat. Szorosan együttműködnek a felelős nemzeti hatósággal is. Természetesen vannak olyan esetek, amelyek nem megoldottak, és a bizottság is tájékoztatást kap erről. Tehát üzleti esetekben, amikor egy vállalkozás veszi föl velünk a kapcsolatot, akkor együttműködünk az Enterprise Europe Network-kel. Tavaly májusban egy akciótervet fogadtunk el a tagállamokkal és a bizottsággal közösen. Az egyik téma ebben az akciótervben az, hogy hatékonyabb kell, hogy legyen, jobban kell, hogy támogassuk az üzleti világot, a vállalkozásokat ösztönözni kell, hogy valóban vegyék fel a kapcsolatot a szolvittal, amikor erre szükség van. Meg kell, hogy erősítsük az együttműködést az Enterprise Europe Network-kel, általános együttműködési útmutatást alakítottunk ki a Soviet Belgium részéről, és pilota projektet alakítottunk ki, a belga Solvit csapat és a belga illetékes hatóság között. Három hónapja dolgozunk most együtt, és már úgy gondoljuk, hogy sikeres ez az együttműködés. Az Enterprise Europe Network már néhány esetet átvett, amelyek nem a szolvitat érintették, például vállalkozások közötti esetek voltak, és strukturálisan az összes üzleti témájú panaszt benyújtjuk az Enterprise Europe-hoz is, és tanácsot kérünk tőlük júliusban. Egy tájékoztató találkozót szerveztünk. Elsősorban az üzleti életben fölmerülő panaszokkal foglalkoztunk ezen a találkozón. Köszönöm. Röviden a szavit mandátumát szeretném még bemutatni, hiszen ugye az áruk szabad mozgásával foglalkozunk, valamint a kölcsönös elismeréssel. Ez nem újdonság a Szolvit számára, ez a Szolvit mandátumában már szerepel most is. És három kritérium szerepel, le, legyen állhatáron átnyúló elem, az EU jog megszegésére legyen szó, és a jog szabály megsértése egy állami intézmény részéről kell, hogy történjen. Van egy pozitív, két negatív példánk, azért, hogy az új rendelet kialakítását támogatni tudjuk. Ezeket a példákat készítettük elő. Tehát az első példa, itt két szolvit központi kollég foglalkozott ezzel a témával. Egy cég egy szomszédos államban akart ruházati cikkeket eladni, de nem tudták a termékeiket értékesíteni, csak úgy, hogyha a gyártón kívül a forgalmazót is megjelölik a címkén. A vállalkozás ezzel nem értett egyet, meg vagy győződve arról, hogy ez az EU jogszabályokban nem szerepel, és a hazai szolvit központtal felvették a kapcsolatot. A szolvit központ is megalapította, hogy csak a gyártó nevét kell feltüntetni a címkén. Így a központi szolvit irodához került a téma, leírták, hogy pontosan mi történt az ügyben, hogy mit mond az EU jogszabályok, mit mondanak, és a nemzeti jogba hogyan került ez átültetve. A központi szovjet iroda tájékoztatása után kiigazították ezt a, az ügyet, és megelégettek azzal, hogy ne kelljen feltüntetni a forgalmazó nevét, csak a gyártót. Ahogy mondtam, vannak olyan esetek is, ahol a szolvid nem tudja megoldani a vitát. Mi az oka ennek? Az egyik ilyen ok, hogy a kölcsönös elismerés technikailag nagyon komplex lehet, vagy nagyon magas szintű technikai ismeretet igényel a termékkel kapcsolatban. És amikor nincs meg a szakértői ismeret, akkor nagyon nehéz megítélni, valaki számára, aki nem szakértő, hogy egy korlátozó intézkedés arányos vagy sem. Tehát ez egy, ezek olyan esetek lehetnek, ahol a szolvit nem tud megoldást találni. Egy másik gyenge pontja a szolvitnek az, hogy informális. Sok esetben ez egy erősség, mert a hatóságok Sokszor ugye elismerik, hogy nem jól alkalmazzák a jogszabályokat, és egy könnyű informális eszköz a szolvit könnyű hozzánk fog fordulni, de politikailag érzékenyebb esetekben, vagy termékbiztonsági kérdésekben a szolvitnak sokszor nincs lehetősége, hogy meggyőzze a mm, feleket. És a nyolcas cikk az új rendeletben, ugye a kölcsönös elismerés tekintetében. Ez a nyolcas cikk pont a két témával foglalkozik. Először is azt javasolja, hogy egy meglévő eszközt használjunk, hogy ne alakítsunk ki egy újabb eszközt az üzleti világ számára, ez nagyon fontos. Ugyanakkor a, ennek az eszköznek a megerősítését is javasolja, megerősítve szakmai tudással és az európai intézményi támogatással. Mi úgy gondoljuk, hogy a 8-as cikkben szereplő javaslatok annyira megerősítik a szolvitot, hogy a kölcsönös elismerés hatája alá eső eseteket is meg tudjuk majd oldani a bizottsági és hatósági támogatással is. Hogyan fog az eljárás majd működni? Röviden, először is a Solvit megkapja a panaszt, értékeli azt, megpróbálja megoldani, és amikor felismeri, hogy ez nem lehetséges, mert vonakodik a hatóság, vagy nagyon magas szintű szakmai tudásra van szükség, akkor a bizottsághoz fordul. A nemzeti szakértőkhöz fordulnak, vagy a nemzeti hatóságokhoz fognak fordulni, hogy foglalkozzanak kérdése. Ennek az előnye. Először is azt várjuk, hogyha meg lesz ez a cikk, és a bizottság explicit módon szerepel a rendelt javaslatban, ennek már olyan hatása lesz, hogy megerősíti a szolvét szerepét. A hatóságoknak tudniuk kell majd, hogy amikor a szolvét belép a képbe, akkor tudják, hogy elképzelhető, hogy a bizottság segítséget fog majd adni a Solvitnak. Másik előnye, hogy nem kell egy új eszközt kitalálni, ez nagyon fontos, egyszerűsíti a párbeszédet a felelős hatóságokkal, és számunkra pedig tudást, iránymutatást fog biztosítani a kölcsönös elismerési elv alkalmazása tekintetében, akár konkrét szektorokban is. Ennyit szerettünk volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Ne- és ezzel következhet a következő panelünk, amely a biznisz perspektívákat hivatott ismertetni. Martínez Válészasznak adnám meg a szót aki belső piaci kérdésekkel foglalkozik a Business Europe-nál, és öné a szó. Megadom a szót önnek. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, és nagyon örülök annak, hogy itt ma felszólalhatok. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, de nem csak ennek, hanem főként annak, hogy pozitívan kezdhetem a felszólalásomat, mert a Business Europe tagjai nagy mértékben támogatják ezt a mostani csomagot. Miután nagyon kevés az idő, ezért azonnal a két javaslatra térnék rá. Lenne néhány javaslatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezeket javítani. Az egyik a kölcsönös elismerésre vonatkozik. A szolviton keresztüli a eh, probléma megoldás eh, nagyon jó, és a mi véleményünk szerint, amennyiben ezt nem lehet megoldani, akkor a cégek eh, kérhetnek a bizottságtól is egy állásfoglalást. Természetesen örülünk annak is, vagy tudjuk azt, hogy a bizottságnak minél hamarabb kellene választ adnia, és ilyen értelemben szeretnénk javítani ezt a részt a javaslatban, és szeretnénk azt is, hogy a bizottságnak legyenek határidejei a szolvíton belül, tehát egy rövid és teljesen biztos határidőkkel rendelkező javaslatot szeretnénk látni. Most nézzük a következő kérdést. És itt pedig a szabályok uniformitására hívnám fel a figyelmet. A Business Europe-nak vannak már tapasztalatai a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, és általában inkább az szokott lenni a probléma, hogy a kötelezettségek tekintetében nagyon különböző értelmezések látnak napvilágot az európai tagállamok hatás vagy hatóságai részéről. Tehát itt egy függetlenebb hozzáállásra lenne szükség. Van például egy olyan esetünk, amikor néhány inspektor kipécézett egy-egy terméket, és alapvetően nem volt eléggé mély a megvitatása ennek a kérdésnek. Tehát itt azt szeretnénk, hogyha nem lennének problémák, illetve mm, úgymond panaszok. Ezen kívül szeretnék tovább menni a második részére a szlájdnak, és itt a következő lenne a mi részünkről a fő üzenet. Erősebb piaci felügyeletre van szükség, és azonos feltételekre mindenki számára. Ugyanakkor egyfajta öm, arányos megoldást támogatunk. És az utolsó gondolatunk pedig azt mutatja, hogy miért szükséges ez a nagyobb arányosság. Most hát először is azt gondolom, hogy igen fontos azzal kezdeni, hogy számunkra nagyon nehéz a nem megfelelési résznek, tehát hogy ezt elfogadni. Miért is mondom ezt? Azért, mert ezek lehet, hogy nem eléggé arányos és túl korlátozó jellegű intézkedések lesznek, és elképzelhető, hogy csak egy tagállambeli piaci felügyelő hatóság fogja ezt meghatározni. Márpedig jelenleg tulajdonképpen ezt bármiféle nyilatkozat, akármilyen forrásból származó nyilatkozat felhasználható bizonyítékként. És ezen keresztül egy egész európai eljárást lehetne beindítani. Ez szerintünk túlzott, és szeretnénk az audit rendszereket is megfelelő keretek között tartani, főként az adatokhoz való hozzáférés miatt, hiszen a hatóságoknak ennek a jogszabálytervezetnek az értelmében joga van ahhoz, hogy bármi fajta formában bizonyítékokat gyűjtsenek a nem megfeleléssel kapcsolatban. Aztán itt van a 12-es cikk, amely a reklámozásra vonatkozik, és természetesen itt azért úgy gondoljuk, hogy titoktartási és arányossági kérdések vagy problémák is felmerülnek. Természetesen oda kell figyelni arra is, hogy kik is képviselik a közérdeket. Ezt a definíciók szempontjából fontos tisztázni. Úgy gondoljuk, hogy túlságosan ne haragudjon, szól közben az elnök, befejezni? Igen, természetesen bármikor nyitottak vagyunk arra, hogy az Európai Parlamenttel együttműködjünk, és egyébként a Business Europe a hónap végén kifogadni ezzel kapcsolatban egy értékelést. Nagyon örülök annak, hogy itt van ismét a bizottságunkban, és most a következő felszólaló jön, aki Ia Bröchemen, aki belső piaci tanácsadó a Unocommerce részéről. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosít számomra, hogy uh, a kiskereskedelmi hálózatok nevében uh, felszólalhassak. Szeretném én is először azt mondani, hogy alapvetően támogatjuk mindezt, és számunkra nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy ö, hogyan tudjuk ezeken a javaslatokon keresztül támogatni a határon átnyúló kereskedelmet. Semmiképp sem szeretnénk további bürokráciát, és természetesen támogatjuk azt is, hogy a különböző piaci szereplők, illetve a piaci felügyeleti szervek, hatóságok közötti együttműködés javuljon. Világossá kell tenni a különböző érintett felek felelősségi köreit, és ettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy egy egységes jogi keretekbe kellene foglalni az összes termékre vonatkozó jogszabályt, tehát hogy ne legyen külön a harmonizált és a nem harmonizált termékekre vonatkozólag. Úgy gondoljuk, hogy az online termékekkel kapcsolatban ugye itt olyan értékekről, illetve olyan termékekről van szó, amelyek nem mindig biztonságosak. Vannak olyan esetek, amikor nincsenek felelős személyek az Európai Unión belül, úgyhogy figyelembe kell venni ebben a jogszabályban az új piaci magatartásokat és az új technológiák kínálta lehetőséget. Fontos a jogbiztonság, mert a különböző tagállamok között nagyon gyakran eltérő értékeléseket, illetve értelmezéseket láthatunk a jogszabályokkal kapcsolatban. Fontos lenne a piaci szereplők bevonása a folyamatba, és úgy gondoljuk, hogy sajnálatos az, hogy a tagállamok nem mindig tudják betartani az alapelveket. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak el kellene fogadnia azt, kölcsönösen, hogyha valamelyik tagállam már elengedélyezett egy adott terméket, azonban a szolvit rendszeren belül a bizottsági vélemény nagyon nehézkes, tehát a szolvit rendszer kérhet véleményt, de ez nem feltétlenül valósul meg. Nagyon sok a jelenlegi rendszerben is már a biztosítási lehetőség. És valahogyan fel kellene tudni lépni a tagállamokkal szemben is, amikor nem tartják tiszteletben az eljárásokat. A Eurocommerce támogatja azt, hogy biztonságos termékek kerüljenek a piacra, tehát itt az együttműködés alapú megközelítést támogatunk a bizalom elvének alapján. Úgy gondoljuk, hogy a különböző szereplők felelősségi körei teljesen világosak kell, hogy legyenek, és alapvetően a termékek megfelelőségért a termék előállítója, tehát a gyártó kell, hogy felelős legyen. Egy sokkal intelligensebb mm, implementációra van szükség, és azt szeretnénk elérni, hogy bevonják a döntéshozatalai folyamatba a vállalkozások képviselőit is. A kockázatokat kell bemérni, és ilyen módon lehetne csökkenteni a veszélyes termékek jelenlétét a piacon. Vannak olyan esetek is, amikor nem akaratlagos a nem megfelelés, éppen ezért a cégek számára, vagy a vállalkozások számára nyitva kell hagyni ezt a lehetőséget, hogy először ők maguk között meg tudják oldani a problémákat. Jó a tapasztalatcsere, és sokkal harmonizáltabb megközelítést kellene alkalmazni EU szerte, mert így lehetne jobbá tenni a megfelelési képeket is. Köszönöm szépen, és az utolsó felszólalunk ebben a panelben Philip Portalier, aki belső piac és standardizációért felelős. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselők, nagyon nagy lehetőség számomra az, hogy itt lehetek a mai napon. Ugye itt hatalmas berendezésekről van szó, akár gáz berendezésektől kezdve kollaboratív robotokon át mindenféle különböző termék szerepel a palettánkon. Számunkra is rendkívül fontos ez a mostani ajánlatcsomag. Az elmúlt tíz év során az Európai Unió lakossága 10 millióval növekedett, és ez 10%-os kereslet növekedést okozott. Gyakorlatilag 14%-kal növekedett a konténerek importja. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a tagállamok csökkentették 10%-kal a vám hatóságaik személyállományát, és sok más területen is csökkentések történtek. Én azt gondolom, hogy ami elég, tehát hogy ez, ez most már elég volt, sokkal költségesebb a megfelelés, de úgy gondoljuk, hogy gyakorlatilag nincs, nem valósul meg a megfelelő ellenőrzés a tagállamokban. Ez pedig mindenképpen ahhoz a gondolathoz vezet el, hogy nem szabad, hogy az emberek és a fogyasztók szenvedjék el ennek a kárát, és ahogyan már többen elmondták, nagyon fontos az is, hogy megvédjük a jogszerűen eljáró termelőket, gyártókat a, vers, tehát a csaló versenytársakkal szemben. Ezért az egyetlen megoldás úgy gondoljuk, hogy az intelligensebb ellenőrzési rendszer kidolgozása. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz három javaslatunk lenne. Az első az együttműködés, fizikai ellenőrzések és a gazdasági szereplők, illetve a hatóságok közötti párbeszéd kell, hogy a legfontosabb eszközé váljon, és nem csak egy ilyen felszínes administratív kontrollrendszer alakuljon ki. Kompetenciákra van szükség, pénzügyi forrásokra és legitimitásra. Ezt az, az első kettőt mindenképpen tudja biztosítani az ipar is, méghozzá önkéntes alapon, mint ahogyan egyébként ezt az MSSI Electrical is kimondta mai napon, de ettől függetlenül a legitimitás hiányzik. És ezért rendkívül fontos az, hogy együttműködés alakuljon ki, és a nyolcas cikk alapján járjunk el. Természetesen ehhez ellenőrzési feltételekre van szükség, és eh, ezt a 31-es cikk értelmében kell megtennünk. Ez rendkívül fontos. A második eh, gondolat az az, hogy az egész Európai Unió területére kiterjedő és a határokon eh, megvalósuló ellenőrzésekre van szükség. Ez a 4.8-as cikkben szerepel, és a 31-es és 32-es cikkeket is támogatjuk, amelyek értelmében a releváns fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve vállalkozási szervezetek is részt vennének ennek a kidolgozásában. Számunkra a legfontosabb az, hogy megvalósuljon a megfelelő piaci ellenőrzés, és nem kívánunk további gazdasági problémákat, illetve egy pénzügyi problémákat és adminisztratív terheket róni azokra a piaci szereplőkre, akik megfelelnek a követelményeknek. A Business Europe is utalt arra, hogy nem kell a hatóságoknak a hatáskörét túlságosan kiterjeszteni. Ezért arra kérjük a parlamentet, hogy egy megfelelő kompromisszumra törekedjen, még az évvég előtt a tanácssal együtt, hiszen ez egy nagyon ambiciózus bizottsági javaslat, amelynek az a célja, hogy intelligensé és hatékonyát tegye a piaci felügyeleti rendszereket a tagállamokon belül. Köszönöm szépen! It's me. előző panelvitára. A hatását vizsgáljuk meg a fogyasztókra. Monika Hajász az első, ő a főigazgató. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, mindenkit köszöntök. Monik Görinsznek hívnak, a LÖK nevében az Európai Fogyasztói Szervezet nevében beszélek, ami a piaci felügyeletet illeti a, a termék biztonságot, az enak szorosan együttműködünk. Az intézményekkel és más eh, intézményekkel a teljes politikánkat megosztjuk a csomagban, és ma természetesen csak 5 percen van, és a legfőbb kérdéseket hangsúlyoznám, amelyeket fontosnak tartunk. Üdvözöljük a csomagot, és úgy gondoljuk, hogy ez Számos pozitívumot vezet be a fogyasztók számára, például eh, ki fognak jelölni Európai eh, Uniós eh, laboratóriumokat, nemzeti hatóságok joga, hogy a mystery shoppingot kikerülje, illetve a tagországok forrásként használhatják a ügynökséget. Amikor a gyenge pontokról van szó, és itt várjuk azt, hogy az Európai Parlament a csomag tartalmát megvizsgálhatják. Első megjegyzésem, biztos vagyok abban, hogy a csomag, és itt a megerősítésben járok, nagyon fontos, hogy a projekteket kiküldjük. Nem csak akkor ne tegyük ezt, amikor harmonizáljuk a termékeket, hanem amikor nem harmonizáljuk ezeket. A gyermekmunkával elvárizott áruk nincsenek lefedve. Ez egy rendkívül fontos érdekek van. A fogyasztóvédelem politikája nem compliant, és fontos, hogy a folyamatok a jogi garanciát is elindíthatják. Azért, mert mondjuk az adott termék nem felel meg a jogi feltételeknek. Ez a csomag nagyon jó lehetőség arra, hogy a speciális kihívásokat kezeljük, és fontos, hogy ezek benne legyenek a szomagban. Ez azt jelenti, hogy a tesztjegyzőkönyveket eh, hozzáférhetővé kell tenni, ezek az új termékek új kérdéseket váltanak ki. Kesszel úr említette a biztonsági aspektusokat, ezeknek szerepelniük kell a biztonság definíciójában. A meglévő szabályozási keret nem terjed ki a biztonság kérdésére. Minden termék esetében van egy szolgáltatási elem, és nagyon fontos, hogy ez is szerepeljen a piacfelügyeletben. Nagyon fontos tisztázni a platformok feladatát hogyan lehet a biztonságot és a piaci felügyeletet olyan termékek esetében értékesíteni, amelyek online módon értesítettek. A bizottság felvázolta azt az elmúlt évben, hogy ezt hogyan lehet megtenni. A termékek online státusza azt mutatja, hogy vannak kötelező érvényű felügyeleti elemek is ebben. További nagyon fontos elem az, hogy nagyon fontos, hogy a fogyasztók ne fizessék meg annak, hogyha a szabályoknak nem történik megfelelés. A dízelbotrány legfőbb veszélye is a, a fogyasztók, hiszen az ő autójuk nem ér semmit, és nem is tudják ezt a pénzt visszaszerezni. A Kyla szintén egy olyan termék, amely nem felel meg a szabályoknak, és nem helyes az, hogy az embereket sújtsák mindezzel. Fontos, hogy őket megfelelő védelemmel részesítsük. És egy utolsó pont, amit hangsúlyozni szeretnék, 2013-ban a fogyasztói szervezetek hivatalos módon léptek fel a hatóságokkal. Az új csomagban nincsen szerepe a hatóságoknak. Nagyon sok tudásunk van ezzel kapcsolatban, hogy mi is történik a piacokkal, lehetőségünk van arra, hogy strukturális eh, inputtal gazdagítsuk a market, eh, a piaci felügyeleti rendszert. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mikael Kázár, a következő előadó, ő eh, a piac felügyeleti egység vezetője aki Máltán a versenyhatóság képviselője, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, köszönöm, hogy megoszthatom a tudásunkat a csomaggal kapcsolatban, amelyre javaslat történt. Először is el szeretném mondani azt, hogy nem azért vagyunk itt, hogy a saját nézeteinket javasoljuk, illetve a tagországi véleményeket. Ami a csomagot illeti, az első dolog, amit figyelembe kell venni, 2013-as csomaggal kapcsolatban milyen módosításokra van szükség. Ez jelenleg függőben van. Én nagyon fontos ezzel kapcsolatban meghatározni a feltételeket. A a GPSD által lefedett termékek kérdése, ezeket a mostani új csomag nem fed le. Három pozitív eleme van ennek a javaslatnak. A legfontosabb, hogy most részletesebb leírást találunk, mint a 2013-as csomagban a tagállami kötelezettségekre vonatkozik ez. A tagállamnak kell lefolytatnia a piackutatást, és a tagállam kell, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat is. Kollégák erről már beszéltek, ezzel abszolút egyet tudunk és csak hangsúlyozni tudjuk, hogy fontos, hogy a forrásokat biztosítsák a intézmények számára. A második ilyen elem hogy információcserére és kölcsönös támogatásra van szükség a tagállamok között, a tagállami piacfelügyeleti szervek között. Ez egy olyan előírás, ami azt mondja ki, hogy senki nem viselkedhet úgy, mint egy sziget. Persze van földrajzi sziget, ugye mi ilyenek vagyunk, de mégse vagyunk egyedül, mégse hagynak minket magunkra. Aztán a harmadik pozitív elem, hogy a tagállamok, legalábbis a javaslat szerint a tagállamok kapnak egy listát, egy minimum kompetencia listát, néhány kolléga ezt említette már, például szabad mintavételi jog, ez nem mindig, nem minden tagállamban létezik ez a lehetőség. Vannak olyan tagállamok, ahol meg kell vásárolni a mintához használt terméket, aztán szankciókat is meghatározhat a hatóság joga van a hatóságnak arra, hogy jövedelmet szerezzen, nyereséget szerezzen. A kollégám azt mondta, hogy a fogyasztóknak nem kellene fizetniük azért, hogy biztonságos legyen a termék, én viszont nem akarok egy nem biztonságos termékért fizetni. Három olyan elem, amelyekről úgy gondoljuk, hogy pozitívak, de azért tovább kellene vizsgálni azt, hogy ezek valóban bevezethetők-e. A függetlenség, a semlegesség elve a tagállamok szintjén fontos, hogy az elv megvalósuljon. Csak maga a tagállam van jelen, úgyhogy a tagállam az, ami tudja, hogy mire van szükség, Nincs olyan másik hatóság vagy intézmény, amely jobban ismerné az én államomat, mert én vagyok kint a piacon. A 7-es és a 8-as cikk a gazdasági szereplőkkel foglalkozik, ezt a kérdést is meg kell vizsgálni, be lehet vezetni a megfelelőségi partnerséget. Ez egy kicsit problémás lehet, mert a megfelelőségi partnerség jó elképzelés, amikor mindkét fél ugyanazt a célt szolgálja, de ezt nem mindig lehet biztosítani. Szubszidiaritás. A javaslatban az szerepel, hogy egy termék megfelelőségi hálózatot kell kialakítani. Itt lehet, hogy a szubszidiaritás sérülni fog, és lehet, hogy a tagállamok ezt úgy fogják tekinteni, hogy kevesebb hatáskört kapnak emiatt. A szubszidiaritás szintjét pontosítani kell a rendeletben, a csomagban. Várjuk ezt. A felelősök, egy kolléga említette ezt, a megfelelőségi információért felelős személy. Ez is egy fontos kérdés. Meg kell nézni, hogy ez hogyan tud megvalósulni az árucikkekre vonatkozó csomagban. Hogyha nem megfelel a végrehajtás, akkor gyakorlatilag az plusz terhet ró a tagállamra. És sehova nem vezet. Ezek az első megjegyzéseink a zárócikkekre vonatkozó csomagra kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és az utolsó prezentációt Claudio Berconci fogja tartani, aki az Indikám főtitkára, nem is tudom, hol ül, tessék, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a meghívást hogy részt vehetek ezen a fontos meghallgatáson. Bemutatnám az Indikamot, ez egy olasz szervezet, a célunk a szellemi tulajdonjog, a illegális forgalom, illegális kereskedelem megakadályozza, és most konkrétan a Goods package is dolgozunk. A kezdeményezést üdvözöljük, fontosnak tartjuk. A nem megfelelőségi probléma közvetlenül két fő szereplőt érint, a fogyasztót és az ipart, és mi az ipari oldalt képviseljük. Kétségtelen, hogy a most az elemzés tárgyát képező javaslatra nagyon odafigyel az ipar. A helyzet Európában véleményünk szerint olyan, hogy azt mondhatjuk, hogy az európai területre nem megfelelő termékek túl nagy arányban jutnak be, ugyanakkor védenünk kellene a saját termékeinket. A szellemi tulajdonjogok kérdésében pedig az OECD tavalyi adatát tudom idézni. A termékek 5% ami bejut Európába hamis, ez 85 millió dolláros kárt jelent. A szellemi tulajdonjog szempontjából a nem megfelelő termékek kérdése az egy komplex probléma része. Csak példaként mondanám el, 2010-ben az olasz vámhatóságok jelentős mennyiségben foglaltak le sportcipőt. Ezeknek a termékeknek az előállítása a szellemi tulajdonjog megsértésével történt, továbbá olyan vegyi anyagot is tartalmazott, amely egyes szintű rákeltő termékként határoz meg a nemzetközi szervezet. Mit jelenthetett volna, hogyha ez az áru bekerül a piacra? Ezt el tudjuk képzelni. A vámhatóság beavatkozása ebben az esetben egy Pandora szelencét nyitott meg, mert egyrészt a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogszabályok sértéséről volt szó, de ugyanakkor komplex a helyzet, hiszen mi azt várjuk, hogy a jogalkotó a Goods Package-el ezt a komplex problémát tudja megoldani. Milyen problémákat jelentettek ezek a termékek? Egyrészt a szellemi tulajdonjog kapcsolatos nem megfelelés, biztonsági, egészségi kérdések, vám elkerülés, adóelkerülés, hamis tájékoztatás és importszabályoknak való nem megfelelés. Tehát az a termék, ami nem autentikus termék volt, ez önmagában többféle jogsértést is képviselt. A probléma sokkal szélesebb körül. A nem megfelelőség a termékek esetén közvetlenül sújtja az ipart, és a biztonság, valamint a fogyasztók bizalma csökken. Az elektronikus kereskedelem nem növekedett olyan mértékben, mint ahogy azt vártuk a közvetítőket teszik felelősség a jelenlegi szabályok. Viszont a bizalmatlan fogyasztók nehezebben vásárolnak az elektronikus eszközök segítségével. Tudni kell, hogy milyen szabályokat kell betartani. Nagyon érinti ez az eljárásokat, a költségeket, azt a lehetőséget, hogy az ipari vállalkozások megéljenek. Gondoljuk arra, hogy az európai ipari szektor hogy alakult ki, elsősorban kis és középvállalkozások jellemzik 20 alkalmazott alatti alkalmazotti számmal. A javaslat által a javaslatban szereplő intézkedések valóban azt célozzák, hogy a felügyelő hatóságok munkája könnyebb legyen, könnyebben meg tudják határozni azt, hogy hol tudnak beszerezni információt a megfelelésre vonatkozóan, a gazdasági szereplők teljesítményére vonatkozóan. Röviden elemezném ezt a témát. Számunkra úgy tűnik, hogy megint illetve újabb teher az, amit kiróvunk az iparra, szektorra. Tehát azok a vállalkozók, akik megfelelő terméket állítanak elő, ők megint egy újabb szabálynak kell, hogy megfeleljenek, mert ezt az információt meg kell, hogy adják. A központi probléma, a legfontosabb probléma, hogy az ipar a problémának az áldozata, de a megoldásnak is a része. Reméljük, hogy a Goods Package fel fogja gyorsítani a harmonizációt, ez többször elhangzott ma, a harmonizációt a piacfelügyeleti hatóságok, tehát a cég, a tagállamokon belüli intézmények, illetve a nemzetközi intézmények között. Ahogy látjuk, a, ez a forgalom most már határon átnyúló módon történik. Tehát határon átnyúló hírszerzés sem működik, akkor hogy működne a piacfelügyelet határon átnyúló módon? Giovanni Kessler, a VÁM felügyelet vezetője részéről is hallottuk a javaslatokat, és mi reméljük, hogy valóban a vámhatóság lesz a referencia ellenőrző intézmény, mert jelenleg ugye 28 vagy 27 vám hatóságnak kell egyeztetnie. Viszont folyamatosan egyre nagyobb mennyiségben jut be illegális termék Európában, hogy Kessler igazgató úr is mondta, ez azt mutatja, hogy valószínűleg vannak olyan vámhatóságok, amelyek nem szánnak megfelelő figyelmet ezekre a bejutó termékekre. Végül reméljük, hogy az alapot, a keretet, az alapcélt, hogy megfelelő és autentikus termékek kerüljenek be a piacra, ez fogja szolgálni az új csomag, de ugyanakkor nem fog túl nagy újabb bürokratikus terhet jelenteni. Fontos, hogy minden intézménynek, minden hatóságnak meglegyenek az eszközei a csomag szabályonak a végrehajtására, ugyanakkor fontosabb és több vám ellenőrzésre van szükség, a lehetőséget is meg kell adni, hogyha valaki európai területre akar importálni, akkor ő maga bizonyíthassa, hogy megfelelnek a termékei. Köszönöm szépen, és ezzel egy kis időnk marad arra, hogy a kérdéseket meghallgassuk, a parlamenti képviselők feltehetnek most kérdéseket. Anyó úr. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy feltegyek néhány kérdést. Egy olyan problémára szeretnék utalni, Egy olyan anyagra gondolok, amely a mikróbákat megöli a baromfiúdorok tisztításánál. Nos, hát az történt, hogy az Egyesült Királyságban a ezt az anyagot az Egyesült Királyságban nem használhatták, miközben Hollandiában nem volt betiltva, és a fipronil azért nem volt hozzáférhető az Egyesült Királyságban, mert egész egyszerűen nem kapott nevet és regisztrációs számot ez az anyag. Ez azt mutatja, hogy milyen helyzetek állhatnak elő, amikor nem működik a belső piac. A fibrinol egyébként később problémát is jelentett, mert beszivárgott a tojások belsejébe, és így aztán ez a rovarírtó bizony problémákat okozott az engeri, emberi egészségben is. Tehát vajon megakadályozhatjuk-e vagy sem, hogy ilyen anyagok bejussanak? Nem tudom, hogy esetleg bárki ismeri ezt az esetet, és aztán van itt egy másik fontos kérdés is a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban. Ez rendkívül fontossá válik a Brexit tükrében. Valószínűleg önöknek van arra ötlete, hogy hogyan lehet majd a kölcsönös elismerés elvét kihasználni a határon átnyúló módon. Köszönöm szépen. Én most ezt a mikrofont fogom használni. Először is szeretném támogatni ezt a javaslatot. Sajnos a kollégám nem lehet ma itt, de nagyon sok mindenben egyetértettünk, és úgy gondoljuk, hogy ezek alapvetően jó javaslatok, és támogatjuk őket. Három kérdésem lenne a vendégeinkhez. Az első Potingot úrhoz szól, nem tudom, hogy jól mondom-e ki a nevét. Ön arról beszélt, hogy nincsenek megfelelő források a piaci felügyelet megvalósítására. Ehhez pedig arra lenne szükség, hogy tovább menjünk, és ezért intelligensebb megoldásokat kell kínálnunk. Én azért azt gondolom, hogy ebben vannak korlátok, mert hogyha van pénz, akkor egy kicsit okosabban lehet fellépni, de aztán egy idő után ez sem elég már. Mert azért mégis valakinek a vállán van ez az összeg. Nos, hát különböző javaslatok születtek meg, és figyelembe kéne venni azt, hogy hogy lehetne ezt a büntetési vagy szankciórendszerbe építeni, mert ilyen értelemben sokkal nagyobb lenne az incentív arra vonatkozólag, hogy működjön az egész rendszer. Mit gondol ön erről? És aztán azt is látni kell, hogy vannak már olyan területek, ahol működik a rendszer. Például vannak olyan rendszerek, amelyek mondjuk, hogy visszaélésekre is lehetőséget adnak. Például Svédországban is voltak ilyen esetek, ahol egyszerűen csak egyre nagyobb számokat akarnak produkálni, és ezért teljes mindegy, hogy kit, de mindenkit megbüntetnek. Mit gondol ön a kockázatokról a különböző sztenderdek tekintetében, és vajon ön szerint itt nem óriási hibákról, vagy, vagy tényleg veszélyes termékekről beszélünk, hanem elképzelhető, hogy néha egy picikét mások, például a címkézési szabályok országról országra, és akkor az egyik ország mondjuk a legszigorúbb szabályokat állítja fel, és azt mondja, hogy ez a címkézés nem volt jó, és azonnal egész Európában akkor leállna a forgalmazás ennek a terméknek. Tehát engem igaziból ez érdekelne, és a svéd úriember arról beszélt, hogy annak is van azért kockázata, hogy az egész rendszer mondjuk leáll, például a weboldal is, de bizony a CPS-en is történtek ilyen malőrök. Bizony ezek a weboldalak azért néha nagyon nehezen bezárhatók. Ne haragudjon, rövidebben egy kicsit, Például a lőszóár napilap egy reklámot tett közé, és hogyha azt mondják, hogy ez nem felel meg a valóságnak, akkor mit tud tenni a hatóság? Bezáratja az egész lőszóárt? Csak egész egyszerűen azért, mert volt egy szabálysértés? Tehát szerintem itt azért nagyon kényes egyensúlyról van szó. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Talán az utolsó három kérdéssel kezdenénk, mert ezek konkrétan egy személyhez szóltak. És azt szeretném kérni a felszólalóktól, hogy egy percben próbálják meg összefoglalni a válaszokat. Itt van az első, az svéd úriember. A bizottságé volt az utolsó kérdés, ha jól értettem, de az első kérdésem az önhöz szólt. Köszönöm szépen a kérdést. Ami az egyetértési nyilatkozatot illeti, ugye itt termékszegmensekről beszélünk, amelyekben elképzelhető, hogy a piaci szereplők hajlandóak lennének független tesztek finanszírozásába belevágni, és ezen keresztül csökkenteni lehet a hatóságok, az illetékes hatóságok büdzséjét. Ezt egyébként monitorozni is lehet, és nem gondolom, hogy itt visszaélések történhetnének. Ezért aztán mi támogatjuk Önöket, és várjuk az Önök segítségét is, mert azt gondoljuk, hogy az ilyen fajta partnerség nem tetszik mindenkinek. Alapvetően a költségtérítés kérdésére visszatérve, azt gondoljuk, hogy elképzelhető, hogy ez egy nem megfelelő piaci viselkedéshez vezetne, de a 21-es cikk értelmében vannak azért javaslataink, vagyis, hogy nem lehetne kirónni a büntetéseket, hogyha erre vonatkozólag nem kapott kifejezett felkérést az adott cég, tehát itt a dialógust szeretném hangsúlyozni. Fontos lenne azt is látni, hogy a, ezek a visszafizetések, ezek le kell fedjék a piaci veszteséget, és alapvetően technikai értelemben is megfelelőnek kell lennie a terméknek, ezen keresztül pedig administratív költségeket lehetne visszaigényelni az illetékes hatóságoktól. Barézász úr következik a Business Europe-tól. Köszönöm szépen, és köszönöm a jó kérdést is. Ön beszélt különböző európai kockázatelemzésekről, amelyeknek az is lehetne az utólagos hatása, hogy szigorodnának a szabályok, vagy hát a sztenderdek. Szerintünk van arra lehetőség, hogy hogyan lehet ezt elkerülni. Itt az arányosság elvére szeretnék ezen keresztül utalni. Először is nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy egy kockázat alapú megközelítést alkalmazzunk. Ez pedig csak bizonyítékok alapján lehet megtenni. Így aztán úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az összes érintett féllel struktúrált párbeszédet folytassunk le. Akár vállalkozási, tehát üzleti vagy piaci öm, szereplőkre gondolok, akár fogyasztóvédelmi szervezetekre, vagy más civil szervezetekre. Fontos számunkra az, hogy még erősebbek legyenek a szabályok, és még jobban belehessen vonni az érintett feleket. Köszönöm szépen, és a bizottsághoz intézett kérdés következik. Nagyon rösszik, rövid leszek. Ami a weboldalakat illeti, azt gondolom, hogy ez fontos hatóságok számára, de nem egy olyan dolog, amit meg kell tenniük, hanem a megítélésük alapján, amennyiben úgy érzik, hogy ez alkalmas az adott feltételekre, ezt megtehetik. Ez az első aktusuk. A második aspektus, ez a komoly kockázatok esetlén megengedett csak. Tehát itt súlyosságot is mérlegelni kell. Azt gondolom, hogy Belgiumban bármely piaci felügyelő 500-szor meggondolná ezt, az ön példáját követve, de nekik ez nem kötelező. Köszönöm szépen. Egnyú tett fel még kérdést. Ki szeretné kezdeni a válaszadást? Parancsoljon. Köszönöm szépen, megpróbálok választ adni. Az én hatóságaim felelősek a biocidok, növényvédőszereknél a piacfelügyeletért. Igen, a helyzetek különbözőek lehetnek, hiszen a biocidoknál regisztrációra van szükség minden egyes biocid esetében. biocidok olyan dolgok, amelyek megölhetnek, mérgezőek. Például azok a nedves kendők, amelyeket használunk nap mint nap, e, ezek is impregnálva vannak biocidokkal. Itt e, káros kémiai vegyi anyagokról is szó lehet, és ezeket minden egyes tagországban regisztrálni kell. az elhelyezkedéstől, a helyszíntől függően, különböző tulajdonságoktól függően a tagország vagy regisztrálja a terméket, vagy nem. Mert mondjuk egy adott termék hatékony, vagy nem. Az Egyesült Királyságban használt biocidok, eh, vagy Hollandiában használt biocidok mások. Tehát eh, van egy ilyen elem is, de hogyha visszatérek arra az értékelésre, amit a Business Europe-tól hallottunk, fontos, hogy ne féljünk attól, hogy különböző kockázatelmzések készülnek. Egyszer volt egy nagy vita, egy fórum erről, mivel bizonyos tagországok meg akarták tiltani Mert a kínai termékeket meg akarták engedni, A kínai lámpákat meg akarták engedni. Három cél van. Számunkra a termék komoly kockázatot jelent, Málta helyzete teljes mértékben más, nagyon száraz az alatt Máltán, tehát a kockázat elemzésnek figyelembe kell venni ezeket a szempontokat is. és a tagországi szubszidiaritás is ugyanez vonatkozik, tehát a kockázatelemzés más lenne itt, mint mondjuk Hollandiában, ahol sokkal több eső esik, több víz van, nálunk nagyon sok a tengervíz körülöttünk, úgymond. De, ami a kockázatelemzést illeti, mi a lehető legnagyobb harmonizációt támogatjuk, viszont nincs egy mindenkire rászúzható megoldás. Köszönöm szépen! A záró megjegyzéseinkhez jutottunk el. Először az Európai Bizottságnak adnék szót. Köszönöm szépen! Két nagyon rövid végkövetkeztetést vonnék le a mai vitából. Először is úgy gondolom, hogy itt van egy probléma nemzeti szinten az összes infrastruktúrában, amelyek működtetik a belső piacot, ami a kapacitást méretet életét, tehát nem csak a szabályokról kell gondolkodnunk, hanem a kapacitásokról is, amelyek ezeket működtetik. A második megjegyzésem, Nagyon érdekes volt a vita, és megmutatta azt, hogy erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a különböző elképzeléseket közel vigyük egymáshoz. Például Olaszország nagyon sok ellenőrzést végzett, és egy adott gyár távozott emiatt Olaszországból a belső piacon ilyen történeteket úgymond nem szeretnénk, mert fontos, hogy közös legyen az értékelés. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy közös legyen az értékelés arra, hogy mi is a probléma. Fontos azért a kockázatelemzéseket, a metodológiát és közelíteni, mi minősül megfelelésnek, mi nem. Nagyon gyakran ez nem egyértelmű tudomány. Tehát egyrészt különböznek az elképzelések, másrészt pedig a méret, mennyiség különbségéről is van, az IT-s források, emberi erőforrás kapcsán a hatóságok részéről, akiknek ezt a feladatot el kell látnunk. Köszönöm, nagyon érdekes délután volt ez. Képet kaphattunk arról, hogy a munkát hogyan kell majd folytatni. Köszönöm szépen, köszönöm. Stefanek úr kap először szólt, a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy üdvözlöm ezt a nagyon jó csomagot, a jelenlegi keret nem tudja a hatékony megvalósítást biztosítani, éppen ezért a, az új kölcsönös elismerési rendelet fontos, hogy egyszerűsítse a folyamatokat, amelyeket a gazdasági szereplőknek és az adminisztrációnak követnie kell. A kölcsönös elismerés hozzáadott értéket terem, a tagországok szabályozási autonómiája megmarad, a javaslat fontos, hogy megerősítse az európai szintet, az Európai Bizottság szerepét a kölcsönös elismerésben. Üdvözlöm az új, egyszerű, önkéntes alapú eh, kölcsönös elismerési nyilatkozatot, amelyet eh, a gazdasági szereplőknek ki kell töltenünk, ez az adminisztratív akadályokat minden bizonyal csökkenteni fogja. Nagyon fontos az adminisztratív együttműködést létrehozni, és a termékkontaktpontokat, mint kommunikációs csatornákat és határokon átnyúló együttműködés a kontaktpontok között. Fontos, hogy megerősödjön, az egyik kulcsfontosságú pont a szolvit, eh, mint eh, problémángoldó folyamat. Tehát eh, ez a három fő szempont. Az Európai Bizottság szerepét fontos erősíteni ezen a téren, és végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos egyszerűsíteni, felgyorsítani a folyamatokat, és várom a további együttműködést a kollégákkal ebben a nagyon fontos dossziéban. Köszönöm szépen, Danti úr! Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak. Ez a mai délután nagyon érdekes, intenzív eszmecserét hozott, és ez nagyon hasznos a csomag tekintetében. Lenne egy általános megjegyzésem. Miért is van szükségünk a piacfelügyeletre? És miért foglalkozunk ezzel ma? Mert ez most rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy egy még inkább globalizált világban, ahol az áru kereskedelm fokozódik, először is arra van szükségünk, és az európai vállalkozásoknak arra van szüksége, hogy hatékony legyen, eredményes legyen a piacfelügyelet a teljes EU-s területen. Miért fontos ez? napról napra szabályokat, rendeleket, irányelveket dolgozunk ki, amelyek hatnak az európai vállalkozások életére. Egyre többet kérünk ezektől a vállalkozásoktól. Azt kérjük, hogy jobban teljesítsenek a környezet tekintetében, egyre fokozódnak a műszaki előírások, a biztonsági előírások. Ezért arra van szükségünk, hogy itt hozzáadott értéket biztosítsunk a európai vállalkozások számára. Ez akkor fog bekövetkezni, hogyha kizárjuk azokat, akik ügyeskednek a piacon, akik olyan termékeket hoznak be a piacra, amelyek nem biztonságosak, veszélyesek, és ehhez pedig plusz felügyeletre van szükség. A rendelet egyetemen fogalmaz, 60 cikkből áll, nagyon hosszú, nagyon sok technikai aspektus tartalmaz, majd lesz arra lehetőségünk, hogy közösen az összes szereplővel megvizsgáljuk ezt, a árnyék előadókkal is fogunk egyeztetni erről, azért pontosan, hogy részletesen elemezzük az összes pontot. Az európai gyártási rendszerhez kapcsolódik mindez. Van egy alap probléma, és ezt ki kell, hogy mondjuk. Hogyha nem fektetünk be több forrást ezen a területen, akkor kevesebb forrás fog rendelkezésre állni az európai vállalkozások számára. Ez gazdasági hátrányt, kárt jelent a számukra, kevesebb lesz a vámbevétel, amikor nem egyenlő a bánásmód a piacon, és amikor nem megfelelő az ellenőrzés, a felügyelet a piacon, és kiveszik a részüket az ügyeskedők. Hogyha nem nézzük meg azt, hogy mennyi kárt okoz a hamisítás, az illegális bejutott termékek, a nem biztonságos termékek, mennyi kárt okoznak az államkasszáknak. Egy olyan tisztességtelen versenye jellemzett piac mögött mindig a adóelkerülés van, a dolgozók jogait nem védjük. Ezért szükséges ez a rendszer. És van még egy aspektus, amit meg kell, hogy vizsgáljunk. Hogyha nem számoljuk föl ezt az ördögi kört, vagyis kevesebb ellenőrzés, több üzlet, akkor nem tudjuk megvalósítani a piac ellenőrzését. Ha lesz olyan hely, ahova be lehet jutni, azért, mert kevesebb az ellenőrzés, és ez segíti, hogy annak az országnak több bevétele legyen, amíg ezt nem tudjuk felszámolni, akkor ez piasztorzításhoz vezet. Ezért van szükségünk európai piacfelügyeletre, erős belső és külső piacfelügyeletre van szükségünk, és ebben a témában a lehető legjobban kívánunk majd eljárni, megpróbálunk egy erős javaslattal előállni, megerősítjük a bizottsági javaslatot, és készen állunk az eszmecserére, amint az adott határidőkön belül a szöveg összeállul. A tanácssal is egyeztetni fogunk szívesen azért, hogy hatékonyabb és eredményesebb legyen a piacfelügyelet Európában. Köszönöm szépen, és ezzel most szeretném lezárni a meghallgatásunkat. Természetesen szeretnék előtte köszönetet mondani az összes felszólalónak, a panel résztvevőinek. Köszönöm szépen a hozzászólást. Az Európai Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani a részvételért, és a előadóknak is, az inkos előadóknak is szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm. Yeah, that's how it starts. Yeah. For fast. Yeah. So um, it means that we. Uh... Ez azt jelenti, hogy a következő napi rendi pontunkra áttérhetünk. A módosítók megtárgyalása a kiberbiztonsági jogszabály témájában. Lehet, hogy egy percet várok. Egy perc. Okay, we will um, start. Jó, hát akkor folytassuk a munkát. Következő napi rendi pontunk módosítások megvitatása, kiberbiztonság témájában Nikola Danti a jelentéstevőnk. De még mielőtt megkezdenénk a módosítások megvitatását, szeretném először az jelentést tevőket is köszönteni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságtól, Mazzola és Longo urakat, akik elfogadtak egy véleményt február 15-én a kiberbiztonsági jogszabályról. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és figyelembe kell venni a civil szervezetek véleményét is, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy átadhatom a szót ezeknek a személyeknek, akiket az imént soroltam fel. Önöké a szó tehát. Eh, Köszönöm szépen, nagyon nagy lehetőség ez számomra. A az internet digitalizációja egy fontos terület, de ugyanakkor meg is kell védenünk magunkat. A stratégia, a reziliencia és az együttműködésen kell, hogy alapuljon. A mai rendszer egyfajta ellenállást kell, hogy kialakítson. És különböző profilok szempontjából. A kiberbiztonsági kérdésekről, illetve szolgáltatások és termékek biztosításáról úgy gondoljuk, hogy az ügynökség alapvetően jó munkát végez, de ugyanakkor jó lenne, hogyha minden tagállamban ehhez hasonló, tehát az ENISA-hoz hasonló a hatóságok működnének. Jó lenne, hogyha azt is figyelembe vennénk, hogy az ENISA egyszerűen képtelen minden egyes személy és tárgy esetében ezeket az igen aktuális kérdéseket biztosítani. Emellett a tagállamok felkészítése is fontos feladat, a informatikai krízisekre, és úgy kell mindezt megtenni, hogy a az illetékes irányelvnek is megfeleljen. Kiberbiztonság. Ennek az a célja, hogy Európa kiber szuverenitását biztosítsa, és ezért a PPP rendszert át kellene alakítani egy három tagú közös vállalkozásá, amelyben részt vettek a tagállamok, az EU és az érintett cégek. A kiberbiztonsági sémák megosztásán kellene alapuljon a rendszer, amikor ezeket kialakítják. Természetesen azt is látjuk, hogy az ENISA részéről nincsen semmiféle lehetőség arra, hogy a nemzeti hatóságokat ellenőrizze vagy auditálja, és ez szerintünk Mm, egy hiányosság, mert úgy gondoljuk, hogy a rendeletben szerepelnie kellene a szankciórendszernek is. Ami a forrásokat illeti, véleményünk szerint ezek nem, elégségek, nem elégségesek az ENIZÁ-nak arra vonatkozólag, hogy képes legyen a rábízott feladatokat ellátni, hiszen bankok, közlekedés, elektromos háztartási gépek, játékok, egészségügyi termékek, szempontjából kell ellássa a feladatát. Ez biztos, hogy az ENISA egyedül nem fogja tudni ellátni, de ugyanakkor csak az ENISA sem lesz erre elégséges, tehát ezért azt gondoljuk, hogy az európai légibiztonsági, a az egészségvédelmi és más szervezeteket is be kellene vonni ebbe a munkába, nélkülük ez megvalósíthatatlan feladatnak tűnik. Van két másik gondolat is. Ne haragudjon, nem tudunk ennyi időt adni mindenkinek. Úgy gondoljuk, hogy fontos még a kutatásfejlesztésre szánt összegek előteremtése is. És aztán az internetes kérdéseket szintén prioritásként kéne kezelni. Nagyon röviden megadom a szót Mácóla úrnak is. Nem, Longó úrnak. Köszönöm szépen. Én foglalkoztam a fogyasztóvédelmi kérdésekkel és ebből a szempontból szeretnénk jelezni, hogy a humán faktorra vonatkozó problémák hogyan jelentkeznek, hiszen ezek nagyon sokszor a kiberbiztonság okai és elszenvedélyi is. Az Európai Bizottság szerintünk nem, vegyi, nem veszi figyelembe az embert, mint olyat a digitális folyamatokban sem kedvezményezetként, sem pedig a kiberincidensek okozójaként. Ezért úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a kiberbiztonságban tisztázni a hatásköröket, és egyfajta informatikai higiéniát kialakítani, és felhívni a figyelmet a lakosság és a vállalkozói szféra körében is erre. Ehhez pedig magas szintű képzésre van szükség, megfelelő a figyelemfelhívó kampányokra, hogy minél inkább be tudjuk vonni a regionális és nemzeti hatóságokat, a KKV-kat, egy kollektív megközelítés alkalmazása érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ha az ENISA és a társszervezetei együttműködnének, az nagyon hatékony lenne, és egy további együttműködést kellene kialakítani a közoktatással is. A digitális szakadékot is csökkenteni kellene férfiak és nők között, annak érdekében, hogy csökkentsük a kiberbiztonsággal kapcsolatos foglalkoztatási problémákat. Tehát segítsük a fogyasztókat abban, hogy hogyan válasszanak hardware és szoftver termékeket. Egyrésztről ehhez nagyobb képzettséghez, tudásra van szükség, másrészt pedig egy megfelelő címkézési rendszert kellene kialakítani, mint ahogyan az egyébként más termékeken már megvan, például az energiára vonatkozó termékeken. Így csökkenteni lehetne a költségeket, a piaci fragmentációt, és egyszerűsíteni a rendszert a fogyasztók számára. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy logó kialakítása hozzásegítené a fogyasztókat ahhoz, hogy a hardware és szoftver termékeket megvásárolhassák, és megfelelő információs és többszintű figyelemfelhívó kampányokra van szükség, annak érdekében, hogy biztonságos internet felhasználást lehessen biztosítani, és ezen keresztül növelni lehessen az internetbe vetett bizalmat. Ezen kívül, Egyrészt tudjuk, hogy az oktatásban nemzeti hatáskörök vannak, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság és az ENISA általi programok javíthatnák az új technológiák a oktatásának kérdését Európa szerte. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy tűnik ez egy olasz belügy, mert a jelentéstevőnk is olasz, Nikola Danti, úgyhogy neked meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Én is azt mondom, hogy menjünk tovább. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy ebben a témában, tehát a kiberbiztonság témájában mindenképpen az 54-es cikk értelmében kellene eljárnunk, tehát itt az ITRE-vel együtt, ami pedig azt jelenti, hogy mindenképpen oda kell figyelnünk a címkézésre. Jó nagy számban érkeztek módosítások, tehát odafigyeltek a kollégák erre a témára, és köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőknek is a munkáját, illetve a bizottság és a szakbizottsági titkárság munkáját is. Ezen kívül pedig elég, hogyha elolvassuk a napilapjok címoldalát, hogy láthassuk, hogy mennyire tudatossá váltak az emberek ezekkel a témákkal kapcsolatban, tehát a kiberbiztonságra gondolok elsősorban. Így aztán azt is láthatjuk, hogy az ENISZ elfogadása után most megint újabb lehetőségünk van arra, hogy európai szinten növeljük a kiberbiztonságot, reziliensé, ellenállóvá tegyük a rendszert. Ezt a többi jelentéstevővel együtt léptük meg, azzal a céllal, hogy az ITRE szakbizottságban megfelelő javaslatokkal tudjunk előállni, és köszönöm szépen a kollégáknak is a munkáját. Egyrészt ugye itt volt az önkéntes vagy kötelező a rendszer kialakítása, illetve a nemzeti és páneurópai biztosítás, minőségbiztosítás kialakítása. Az ICT termékek esetében úgy tűnik, hogy minden árnyék jelentéstevő egyetért, és úgy látjuk, hogy szükséges az érintett felek nagyobb mértékű bevonása ebbe a folyamatba, főként a standardizációs cégek, illetve a KKV-k bevonása ilyen feladat. Egy olyan munkaprogramot kell kidolgozni, amelynek az a célja, hogy kidolgozzuk, hogy milyen közös tevékenységre van szükség, és hogyan lehet egy prioritás listát kialakítani a TIC termékek és szolgáltatások esetében, amelyekre úgy gondoljuk, hogy európai rendszerre van szükség. Ahogyan tegnap is történt már erre utalás, én nagyon örülök annak, hogyha a tanúsítási rendszert egy önigazoláson keresztül lehet biztosítani bizonyos vállalkozások, illetve szolgáltatások tekintetében, ahogy egyébként ez már az új jogalkotási keretben is lehetőségként szerepel. Természetesen ezt csak akkor lehet engedélyezni, amikor a tanúsítványokat ellenőrizni tudjuk, akár nemzeti szinten, akár európai szinten. Éppen ezért én meg vagyok győződve arról, hogy itt nagyon hatékony ellenőrzésekre van szükség, még akkor is, amikor a megfelelőséget vizsgáljuk. El kell kerülnünk azt, ami már korábban megtörtént a tanúsítványrendszereken keresztül más szektorokban a belső piacon. Vagyis konkrétan az autópiacra, tehát a gépjármű piacra gondolok. És végül pedig egyetértek egy harmonizált megközelítéssel, amelyet az Európai Bizottság javasol, ez szerintem elengedhetetlen feltétele annak, hogy európai szinten tudjuk alkalmazni ezeket az eljárásokat, illetve a tanúsítványi rendszer kialakítását. Nagyobb rugalmasságra van szükség, és jobban oda kell tudni figyelni a különböző ICT termékek, szolgáltatások sebezhető pontjaira. Az árnyékjelentéstevőkkel együtt egyetértünk egy ütemtervben, amely a tanúsítványok lejárati határidejét illeti. Ez mindenképpen a kockázatokhoz kellene kötődjön, a különböző szolgáltatások, illetve termékek esetében, és nem egy maximális időszakot kellene kiinduló pontnak tekinteni, mint ahogyan azt az Európai Bizottság szövegében olvashatjuk. Vannak aztán itt még központi kérdések, amelyeket tovább kellene kifejteni, vagyis arra gondolunk, hogy a kritikus infrastruktúrák esetében szükséges-e a tanúsítványrendszer kidolgozása. Ezen kívül pedig lesznek még javaslataink, amelyek minden bizonyal megjelennek majd a néppárt részéről, például a kiber rezsimre vonatkozólag. Április 17-én délután fogjuk kialakítani a mm, kompromisszumokat, és remélem, hogy sikerül majd ezekben a kompromisszumokban megállapodnunk. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Metzola asszony, a néppárt nevében. De andreas Sá fog szólni helyette. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy <clears throat> szót kaptam. Robert Metzolát helyettesítem, aki sajnos már nem uh, tud itt lenni, mert Brüsszelen kívüli elkötelezettségei vannak. Az NIS irányának korábbi jelentéstevője vagyok, és saját nevemben el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos az, hogy szabványosítást keresztül vigyük a kiberbiztonsági eszközökön keresztül, hiszen a standardok tanítványok nélkül az NAIS e irányával kapcsolatos munka kárba veszne. a nevében köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Roberta úgy gondolja, hogy számos módosítót nyújtottak be a politikai frakciók, és örül annak, hogy eh, ami a konformitással kapcsolatos eh, eh, tanúsítványt illeti, ezek tükröződnek a kompromisszum tervezetben, viszont vannak olyan módosítók is, amelyeket nem lát a szövegben, ez a 166-os, az önnyilatkozat, önértékelés a konformitásról, a végső rendet részét kell, hogy képezzék, ami a jelenlegi eh, nemzeti kiberbiztonsági tanúsítványi eh, kereteket illetve az európai kereteket illetve fontos, hogy ne legyenek párhuzamos keretek, és az európai eh, keret megfelelő legyen az Európai Unió minden területén. Ezen kívül szükség van arra, hogy ez a folyamat tovább menjen. A néppártot aggasztja, az, hogy természetes módon ösztönözzük az érintettek bevonását. Az ENISA jelenleg jól működik, és pontosan hogy lehetővé tegyük a működést, és ne tegyük bürokratikussá ezt a rendeltet. Robert Metzola, az elnökendőstevünk várja a további vitő, vitát, ahogy erre Nikola javaslatot tesz checklist javaslat alapján a 4-4-es cikk értelmében, illetve 247-es módosító kapcsán. Remélhetőleg sikerül jobban áram a vonalasítani 46-os cikke értelmében mindezt, és nagyon fontos a alapú megközelítés. Roberta Megcola várja a további vitát a technikai üléseken, és köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen. Én vagyok az árnyék jelentéstevő az ECR-nek, és hollandul folytatom. Én is köszönöm szépen a jelentéstevőknek a munkát. Nem lehet az összes módosítót, illetve a bizottsági javaslat és a um, kompromisszum tervezet sem tartalmazza a termékek érett ciklusát. Itt a hármas módosítomra utalok, azt gondolom, hogy a kiberbiztonságnak olyan aspektusnak kell lennie, amely megjelenik minden szinten a termékeknél vagy szolgáltatásoknál, Nagyon fontos, hogy a kiberbiztonság mindig ott legyen a horizonton. Csak ilyen esetekben lehet elkerülni azokat a helyzeteket, ahol gyenge pontok vannak. Olyan esetekben, amikor már a termék piacon van, és ennek negatív hatása lehet a fogyasztóra. További aspektus, ami nem látok, az az önértékelés és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a lehetőséget megnyissuk. Ez már most is létezik a szabályozói szinten, például a termékbiztonságnál. És van még néhány pont, amelyeknél további tisztázásra van szükség. Először is nagyon fontos, hogy legyenek nemzetközi standardok, Lehetővé kell tenni a gyártók számára azt, hogy a teljes belső piacot használják teljes mértékben, és hogy elkerüljünk olyan helyzeteket, amikor az európai cégek nem tudnak Európával kereskedni. A fenyegetés nem áll meg határokon, az európai határon sem. A digitális felszerelés nagyon fontos, nemzetközi standardok olyan folyamatokra összpontosítanak, amelyek inkább a folyamatot, nem a terméket teszik előtérben. És a szöveg, amelyről beszélünk, a fenyegetéssel is foglalkozni kell. Nagyon fontos a jobb tudatosságra is összpontosítani, amely a fenyegetéshez vezet. Én is benyújtottam néhány módosítót a tanúsítványok élettartamáról. Nem szeretnék egy általános lejárati dátumot, azt gondolom, hogy sokkal jobb ezt egyedi alapon megközelíteni, és dönteni arról, hogy mely maximális időszak a legjobb, a speciális jellegzetességektől függően minden egyes esetben. Nagyon fontos a biztonságot szem előtt tartani. A jelentéstevő erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a, az érintettek jobban bekapcsolódjanak. Én is benyújtottam módosítókat. Fontos biztosítani azt, hogy az ipar szereplői és az érintettek a legfontosabb szakaszokban bekapcsolódhassanak a folyamatba. Az iparnak több kezdeményezést kell megragadnia, és jobban be kell kapcsolódnia a jogalkotás kialakításába, mielőtt a bizottság elfogadja a megvalósításra alapuló jogi aktusokat, nagyon fontos a szektorral, az ágazatok konzultázni. Nagyon jó lenne, hogyha a szabványosítási testületek európai és nemzeti, nemzetközi szinten konzultálhatóak eh, lennének. Ami a módosítók módosítását illeti, bizonyos helyeken nem értek egyet a szöveggel, eh, a jelentéstővel, illetve a bizottsággal. Az első az önkéntes jellege a jogalkotásnak. Úgy érezzük, hogy ez egy nagyon fontos elem, hiszen csak így eh, tudjuk arra bátorítani a cégeket, hogy innovatívak legyenek és a rugalmasság dönt majd arról, hogy ez hogyan történjen. Végezetül pedig vannak kérdéseim. Nem gondolom, hogy ez volna a legjobb megközelítés, éppen ezért számos módosítót nyújtottam be. Van egy olyan rendeletünk, ahol meg kell határozni, hogy mely szint a legalkalmasabb. Várom a jövőbeni együttműködést. Jó volt az árnyéktelés tevőülés tegnap, és várom, hogy együttműködjek az árnyékjelentés tevőkkel. Elnök Dita Karancova parancsoljon. Madam Chair, and I also would like to... Köszönöm, elnök asszony, én is szeretnék Nikolának köszönetet mondani a munkájáért, a megjegyzésekért, és azért a eszmecseréért, amit eddig foly, lefolytattunk, és pont a tegnapiért is különösen. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk az előrelépés irányában. A frakcióm számára van néhány fontos kérdés. Az első ilyen téma, hogy a gyártók számára a IKT termékekre, illetve a szolgáltatásokra vonatkozóan saját nyilatkozat lehetőségét kívánnák megfogalmazni. A mások módosítójától egy kicsit eltér a miénk. Mi úgy gondoljuk, hogy a nyilatkozat csak a működési biztonságra vonatkozhat, vagy pedig az úgynevezett alapbiztonsági szintre. A magasabb szinteknél a zárt biztonságos környezetekre vonatkozóan nem elégséges véleményünk szerint csak a saját nyilatkozat. A másik különbség, ahogy mi tekintjük ezt a nyilatkozatot, mi úgy gondoljuk, hogy először tanúsításra van szükség, és azt követheti az ilyen nyilatkozat. A tervezésre vonatkozóan meg kell szerezni a nyilatkozatot, és ezt követően adhatnak az egyedi termékekre vonatkozóan ki nyilatkozatot a cégek. Mi úgy gondoljuk, hogy nincs szükség minden egyes fogyasztói terméknél több ezer tesztre. Véleményünk szerint ez kiegyensúlyozott javaslat, és a következő kompromisszumos szövetnek jó alapja lehet. Aztán a kiberbiztonsági igazolás az egész unióban érvényes kell, hogy legyen, tehát azt kell biztosítani, hogy minden kiadó hatóság ugyanolyan teszt standardokat követ. Ezért javasolunk egy peer review mechanizmust ennek biztosítására. A javaslat alapja a, például a típus tanúsítási irányelvből átvett peer review leírás, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben majd meg tudunk állapodni. Végül pedig, mivel itt az ITRE számára készítünk véleményt, az ENISA mandátumára vonatkozóan is benyújtottunk módosító indítványt. A koordinált tájékoztatás, az általános képzés támogatása, tagállamok, üzleti felek, magánemberek közti együttműködés területén is módosító indítványokat készítettünk. Nem lehet abban bízni, hogy mi megvédjük a fogyasztót, minden szereplőnek meg kell, hogy legyen a feladata ebben a témában. Semmi értelme annak, hogyha erődöt építünk, de a hátsó ajtót nyitva hagyjuk. A frakcióm több módosító indítványt készített elő, például az érdekelt felel kölcsönös elismerések, standardok, stb. témában, de a korábbi találkozom már ezeket ismertettem, azt most nem fogom megismételni. Úgyhogy vállom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. A többi árnyék eladó nincs jelen, ezért Spánó asszonynak adnám meg a szót az Európai Bizottság részéről Kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet a képviselőknek. Nagyon jó jelentést állítottak össze a kiberbiztonságra vonatkozó javaslat tekintetében. A módosító indítványokat is konstruktívnak tartjuk, és tovább erősítik a javaslat filozófiáját. Néhány konkrét témára fogok eh, rátérni és pontosítást is fogok adni. Az önkéntes vagy kötelező igazolás vagy nyilatkozat tekintetében a képviselők azt mondták, hogy ez még vita alatt van. Mi lépésenkénti megközelítést céloztunk meg. A javaslat a nemzeti kormány szinten, a fogyasztók szintjén, a vállalkozások szintjén a választási lehetőséget próbálja megadni. Ugyanakkor specifikus struktúrák kötelezőek is lehetnek. referenciával fog válni a kötelező tanúsítás. Ez a javaslat 47-es cikkében szerepel. Tehát az elképzelés az volt, hogy ez egy keret lesz, egy referencia lesz a kiberbiztonsági tanúsítás témájában. Az érdeket felek szerepe tekintetében a javaslatban az szerepel, hogy az ENISA minden érdeket fel kell, hogy egyeztessen. A tanúsítási struktúrákat végrehajtási aktussal kell elfogadni, és a jobb jogalkotási szabályok alapján a konzultációra még a tagállami az aktusra vonatkozó vita előtt kell, hogy sor kerüljön, tehát az előkészítés során az érdekelt feleknek fontos szerepe lesz ebben a témában. Azt kell biztosítanunk, hogy támogatni fogják az ENISA-t, és nem lesz többszintű a konszultáció olyan időszakban, amire, amikor erre nincs szükség. Természetesen még lehet pontosítani ezeket az intézkedéseket. A tagállamok esetén is pontosításra van szükség. A tagállamoknak az európai kiberbiztonsági tanúsítási csoporton keresztül, amit föl kell majd állítani, lehetősége lesz javaslatokkal élni a tanúsítás tekintetében. A stratégiai tervezésre vonatkozó javaslatot érdekesnek tartjuk. Ez a megközelítés a zenész eh, irányelv esetében is fölmerült az együttműködési csoporton keresztül. A felügyeleti mechanizmus megerősítésére vonatkozóan, és most kiegészíteném ezt az eszmecserét az, a nyilatkozatra vonatkozóan is. A javaslat elve az volt, hogy ez egy önkéntes rendszer, de ha van egy európai struktúra, akkor teljes felügyeletre és végrehajtásra van szükség. Tehát az önkéntes igazolást bevezethetjük, de megfelelő felügyeleti kötelezettséget kell ezzel párosítani, és végrehajtást is, tanúsításokon, stb. keresztül. A lényeg, hogy azonos feltételek legyenek érvényesek az európai szabályok tekintetében. Még egy téma, amit szeretnék felvetni, a kötelező EU biztonsági címke, ami szerepel néhány módosító indítványban. A javaslatban azt eh, jeleztük, hogy egy specifikus eh, címkét be lehet vezetni, tehát így is meg lehet felelni a feltételeknek. De mi nem javasolunk egy európai, tehát egy konkrét ilyen európai címkét. Egyrészt a hatástanulmányban nem szerepel megfelelő információ ennek az előnyeire vonatkozóan, másrészt ez lehet, hogy nem felel meg minden a hatály alá tartozó terület esetében. Fogyasztási cikkek esetén lehet, hogy megfelelő, de vannak olyan ipari termékek, amelyeknél esetleg ez nem felel meg. Úgyhogy itt nem horizontálisan kellene ezt a témát kezelni, legalábbis a bizottság ezt így látja. Aztán az az elképzelés, hogy egy adatbázis fölállítása, mint a belső piaci termékekre vonatkozó gyors értesítési rendszer, egy ilyesminek a fölállítása olyan információrendszert nem akarunk felállítani, amivel az ENISA tájékoztatni tudja a fogyasztókat. Ez egy, mi úgy nevezzük ezt, hogy Information Hub. Az új rendeletben szerepel egy ilyen az ENISA számára. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani, hogy nagyon gyorsan végezték a munkát, és a 27-éig, amikor Strasbourgban sorra kerül a vitára, most se lesz túl sok idő, de reméljük, hogy megfelelően tudják kezelni a témát. És végül zárásként az előadónk Nikola Dante kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony! Több témára szeretnék reagálni, de először is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólásért, az árnyék előadók hozzászólásáért, a bizottsági véleményért. Két témát említenék konkrétan. A kötelező vagy önkéntes rendszer. A néhány módosító indítványban néhány frakció részéről szerepel egy olyan javaslat, hogy csak olyan esetben legyen kötelező a nyilatkozat olyan szolgáltatásoknál, amelyeket stratégiainak tekintünk a NISZ előírás alapján, tehát nem az összes árucikre és szolgáltatásra. Tehát az alapjellemző az önkéntesség, szinte minden termékre, szolgáltatásra az önkéntesség lesz jellemző, amit lefedez az irányelv. Másik megjegyzésem a kötelező keret, amit mi javasoltunk, és amiről tárgyalunk, őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy pozitív volt az eszmecsere tegnap, aztán, mint minden esetben, az eszmecsere során többféle szempont érvényesül. Úgy gondolom, hogy nem lesz nehéz megállapodásra jutni senki nem akar olyan, tehát mindenki egy olyan erős kiberbiztonsági rendszert akar, amely garanciát biztosít a fogyasztók számára, a gyártók számára, az európai intézmények számára, úgyhogy ebben a témában biztos, hogy megállapodásra fogunk tudni jutni. Aztán a kötelező jegyzés vagy védjegy, ez nem az ipari jellegű termékek esetében merült föl, hanem a végső fogyasztóknak szánt termékek esetében lehet ez érvényes. Más témákra is tudnék még reagálni. Sok olyan téma is elhangzott, amelyek már a jelenlegi kompromisszumos módosíti indítványokban szerepelnek. A következő két hétben azon fogunk dolgozni, hogy a lehető legszélesebb körben és a lehető legnagyobb támogatással tudjuk majd elfogadni ezt a szöveget itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Dante úr! A szakbizottságban a májusi plenáris hetén fogunk szavazni, úgyhogy ezzel le is zárnám a délutáni ülésünket szakbizottsági ülésünket. Köszönöm szépen, köszönet mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, köszönet a tolmácsoknak. És most az elnöki lehetőséget Anna Mariának, a kollégának adom át. Sajnos nem tudok itt lenni a koordinátor ülésen. Köszönöm szépen.